Well, ladies and gentlemen, let's start. Hölgyeim és uraim, kezdjük akkor el. Nem tudom, hogyha a napirendhez nincs hozzáfűzni valójuk, akkor ezt tekintsük elfogadottnak. De hogy önök is tudják, ma összeült a külügyi tanács amely foglalkozott a krími népszavazással, illetve annak következményeivel, és rendelkezésre állnak a konklúziók. E, a következtetések lényege az az, hogy mint a önök is tudják, hogy volt egy ajánlat, ugye, e, e, ennek eredményének hiányában a tanács további intézkedéseket hoz, vagyonbefagyasztást, eh, illetve utazási korlátozásokat azok ellen, akik eh, aláássák vagy veszélyeztetik Ukrajna szoverenitását, területi függetlenségét, eh, stb. Ezt a három oldalas konklúziót, következtetéseket, ezeket kiosztjuk most önöknek, és talán holnap részletesebben fogunk tudni beszélni róluk, amennyiben itt lesz velünk Monsieur Vima. Nos, a január 21-i, 20-21-i jegyzőkönyvet elfogadhatjuk. Úgy látom, hogy igen. Első napi rendi pont következik. Egy nyilvános meghallgatás az orosz kül- és politika a keleti partnerség országai irányában. Valensza kollégát üdvözlöm itt aki a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot képviseli itt. Egy olyan dologról beszélünk, ami a krími helyzet előtt már komoly aggodalomra adott okot, nevezetesen azok az intézkedések, amelyeket Oroszország hozott kereskedelmi területeken, a kereskedelem és gazdasági kapcsolatok területén egyes országokkal szemben. Nyilván ezzel kapcsolatban ki kell, ki kell fejtenünk az álláspontunkat, de nyilvánvaló, hogy mindent a, az új fejlemények, például a tegnapi népszavazás fényében kell értelmezni, illetve az arra adandó választ is figyelembe venni. Dr. Volcsuk az első szakértőnk, aki a Birminghami Egyetem Oroszország szakértője, Dr. Cassier, vagy Casier, nem tudom, hogy hogy ejtik a nevét, ő a Brussels School of International Studies, illetve a Kenti Egyetem oktatója, Vigand úr a külügyi szolgálat igazgatója, és Balázs úr a kereskedelmi főigazgatóság főigazgató helyettese. Valensza úrnak adom meg a szót, és most akkor ő jöhet. Köszönöm, elnök úr, én elnökként nagy örömmel veszek részt ezen az ülésen, mert ahogy ön is mondta, éppen ideje egy ilyen meghallgatást tartani itt. Ami a keleti partnerséget illeti már a kezdetektől, vagyis 2008 óta az európaiak ezt úgy tekintették, mint katalizátorát a különböző változásoknak a hat érintett országban. Valójában Oroszország ezt mindig veszélynek látta, és versenytársat látott bennünk, nevezetesen egy olyan versenytársat, amely megakadályozza az Eurázsiai Unió létrehozatalát. Nyilván Oroszország maga nem vesz részt ebben a partnerségben, de igazándiból a partnereit sem akarja hagyni, hogy részt vegyenek ebben a partnerségben. Itt most elsősorban Fejr Oroszországra gondolok. Ahogy a partnerség ambíciói nőttek, és ahogy a végjáték közeledett, az elmúlt hónapokban láttuk, hogy Oroszország új intézkedéseket hozott, és egyre komolyabb intézkedéseket hozott a keleti partnerségben érintett országokkal szemben, hogy adják fel a keleti partnerséghez fűződő kapcsolataikat, és lépjenek be helyett a Oroszország Eurázsiai Uniójába. Ezt, ezt elsődlegesen tavaly nyáron kereskedelmi korlátozásokkal tették meg Ukrajna és Moldávia eh, tekintetében, aztán eh, bizonyos biztonsági intézkedések Grúzia ellen és pénzügyi nyomás eh, Ukrajnára. Megfélemlítés folytatódott az ukrán kormányváltás után, és ez kulminálódik most a Krimfélsziget várható vagy lehetséges anektálásával is. Ez nyilvánvalóan a diplomáciai kapcsolatokra is rányomja a bélyegét. Nyilvánvalóan többé-kevésbé mindannyian arra számítottunk, hogy Oroszország a Vilniuszi csúcs találkozót eh, nem hagyja eh, sikerre jutni, és eh, kiáll Janukovics mellett a majdani támogatók, a majdani tiltakozókkal szemben is. Oroszország egyes intézkedéseit már korábban ismertük, szokásos játékokat űzték, energiaárral játszottak, politikai szövetségeseikre és szomszédaikra nyomást gyakoroltak, biztonsági problémákat és feszültséget okoztak. Oroszország politikája eddig sikeres volt, és ez felvet egy sor olyan kérdést, amivel nekünk itt foglalkoznunk kell miért nem tudnak ellenállni ezek az országok az orosz nyomásnak. Tudjuk, tudnunk kell, hogy miért múlt el oly hirtelen a keleti partnerséghez fűződő, vagy keleti kapcsolatséggel kapcsolatos kötelezettségvállalásaik. Hogyan reagálhat az Európai Unió jobban az orosz politikára, amelynek célja kapcsolataink aláásása a harmadik országokkal. Vannak bizonyos olyan lehetőségek, amelyekkel segíteni tudunk ezeken a harmadik országokkal, eh, ezeket a, ezeknek a harmadik országoknak. Amikor a keleti partnerség országaiban Oroszország sajtókampányt indít, vagy propagandakampányt indít, arra nekünk is válaszolnunk kell, eddig ez nem így volt. Jelenlegi helyzetben, és itt megint a krími intervencióra gondolok, át kell gondolnunk, hogy az EU válasza megfelelő volt-e, a segítségnyújtási csomag amelyet a bizottság és a tanács támogatásával letettek az asztalra, Ukrajna megsegítésére, az egy jó irányba tett lépés, de vajon elégséges-e egy eh, várható, közvetlenül fenyegető biztonsági fenyegetéssel szemben. Nem tudom, hogy az Európai Unió hajlandó-e szankciókat elfogadni, nyilván erről ma még hallunk, de az valószínűtlen, hogy Ukrajna újra ki tudja terjeszteni szuverenitását a Krím félszigetre. Tehát vannak kérdések, amelyekre válaszolnunk kell. Az egyetemi és intézményeket képviselő szakértők beszélni fognak arról, hogy mit lehet megtenni annak érdekében, hogy ezek a problémák ne ismétlődjenek meg. És elnök úr, hogyha megengedi, akkor most mutassuk be az előadókat. Köszönöm. Most akkor megadom a szót mind a négy meghívott szakértőnek. Először Volcsuk asszonya kezdjük, aki egy PowerPoint előadást fog tartani. Éppen ezért kérem, hogy jöjjön fel ide a pulpitusra, és arra is kérném, hogy próbálja meg 10 percre szorítani az előadását, ezzel is lehetőséget adva később a kérdésekre, illetve megjegyzésekre. Köszönöm. Nagyon időszerű eseményről van itt szó. Oroszországról fogok beszélni, illetve arról, azokról a gazdasági eh, következményekről, amelyek eh, E, amelyek rendelkezésre állnak, Oroszország rendelkezésére állnak, ha jutalmazni vagy büntetni akarja a harmadik országokat a keleti partnerségben való részvételért. E, e, én politológus vagyok, nem közgazdász, de azt gondolom, hogy politológusként is van keresni valóm mert politika befolyásolja elsősorban Oroszország tetteit az orosz jogállamiság természete, illetve Oroszország fellépése rendkívül nehezen kiszámítható, közgazdászként mindenképpen, ugyanakkor politológusként én mondhatom, hogy Oroszország már elkezdte a partnereinek a büntetését az európai kapcsolatokért, illetve az európai partnerséggel való kacérkodásért. Én eh, Grúziára, Ukrajnára és Moldáviára fogok koncentrálni, és először is felvázolom a kontextust. 2010-ig a posztszovjet eh, térségben egy eh, puha, rugalmas jogrendszer létezett, amely különböző spagettiszerű megállapodásokról, megállapodásokból állt össze, mint egy 1500 kétoldalú, többoldalú megállapodás volt érvényben. Nagyon alacsony volt a delegálás szintje, és alacsony vagy gyenge volt a végrehajtás. Tehát mindez a, mindez a kontextus komoly lehetőséget adott a harmadik országoknak, Oroszország szomszédainak arra, hogy rugalmasan létezzenek. Aztán Oroszország 2015-ben létre akarja hozni az Eurázsiai Uniót. Az erre való törekvés jelentősen megváltoztatja a kontextust, mert onnantól kezdve már a puha jogot felváltja a kemény tételes jog, Valensza úr is említette, hogy és ez egy érdekes kérdés, lehet, hogy majd a vita során érdemesebb ezzel foglalkozni, egy Oroszország a keleti partnerségre válaszolva, válaszolva alakította ki az Eurázsiai Unió integráció gondolatát, vagy pedig attól függetlenül. Ami az Eurázsiai integrációt illeti, miért is számít az, hogy milyen jogi rendszer vagy jogi rezsim létezik, vagy regionális rezsim létezik ebben a térségben. Nagyon erősek az asszimetriák ebben ebben a régióban. E, nyilván e, gazdasági területen is, és politikai területen is. Belorussziát és Kazaksztánt e, könnyen dominálja Oroszország, ugyanakkor noha hivatalosan egy ország egy szavazattal rendelkezik az eurázsiai térségben, és elfben le lehet szavazni, például vámkérdésekben, ez jelentős is, mert Oroszország vámokat vet ki a harmadik országokra, például Ukrajnára is. E, ezeket a vámokat később az eurázsiai integrációs rendszer kell, hogy meghatározza. Oroszország önmagában nem fogja tudni meghatározni. Az, hogy e, Belarus, illetve Kazaksztán mennyire fogja követni Oroszországot ebben, az egy érdekes kérdés. Szintén fontos az, hogy az összes tagállam nem demokratikus profillal rendelkezik, tehát az eurázsiai térségben a jogállamiság nem nagyon érvényesül, ami nagyon komoly mozgásteret jelent például Oroszország és Belarus vonatkozásában, amikor arról beszélnek majd, hogy milyenek legyenek az Ukrajnát sújtó, sújtó vámintézkedések. A nagy, a, nagyon fontos kérdés az, hogy Oroszország képes-e multilaterális viselkedésre. Ami a, az eurázsiai térségben az integráció elmélyítését illeti, ott Oroszország jó partner szeretne lenni. Én magam az Eurázsiai eh, Gazdasági Bizottságban jártam novemberben, és eh, a beloruszok, az oroszok és a kazakok mindannyian a partnerségről beszéltek, azt mondták, hogy mindannyian partnerek vagyunk. Tehát ami ennek az integrációnak az elmélyítését illeti, Oroszország itt valóban a multilateralizmus mezében tűnik fel, ugyanakkor ami a politikát illeti, Oroszország hívta meg Beloruszt, és szeptember 3-án pedig Örményország egyoldalúan bejelentette, mégpedig az örmény elnök, hogy Örményország is csatlakozik a Vám Unióhoz. Tudjuk azt is, hogy egy szemközti találkozót követően. Tehát ami az eurázsiai rendszer integrálását, illetve szélesítését illeti, az Oroszország projektje Kazaksztán és Belarus nem nagyon szólt bele az ukrán-örmény kérdésbe. Tehát, ami ami az eurázsia integrációt illeti, belül Oroszország eh, egy multilaterális megközelítést alkalmaz, kifele viszont nem. Eh, ugyanakkor eh, Putyin azt is mondta, hogy számítani akar és tud a két másik tagállamra, akkor, hogyha arra lesz szükség, hogy lezárják a határokat. Azt mondta, hogy arra számít, hogy Belarus és Kazaksztán mondjuk a határok lezárásába is beleegyeznének. Tehát itt jegyzendő meg, hogy Oroszország emellett rendelkezik egy sor kétoldalú és többoldalú eszközzel, amelyek révén a keleti partnerekre befolyást gyakorolhat. Ezek közül a 2011-es szabadkereskedelmi megállapodás a független államok közösségén belül, amely rendkívüli védelmi intézkedéseket tesz lehetővé. Ez egy nagyon, nyíl, ez egy nagyon puhán megfogalmazott szöveg, ugyanakkor Oroszország mondta, hogy kimondta, hogy hajlandó ezt, illetve ezt adott esetben alkalmazni akarja. Oroszország mosoly offenzívát folytatott Ukrajnával kapcsolatban 2011 és 2013 között. Ennek voltak hosszú távú és rövid távú gazdasági hasznai, technikai megállapodások és technikai együttműködés, konvergencia történt Oroszország és Ukrajna között. Arról akarták meggyőzni Ukrajnát, hogy Oroszországgal jobban járnak. Tehát jobb üzlet Oroszországgal közösködni, mint az Európai Unióval. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy Oroszország nem csak mosolyogni tud, hanem oda csapni is a mosoly kampány vonatkozásában, illetve során 290 milliárd értékű üzlettel kecsegtetett az elkövetkezendő évekre vonatkozóan, de oda is tud csapni. Az első pont alapján meghozott intézkedések már meg is történtek, tehát nem gazdasági intézkedéseket hoztak, e, és én azt gondolom, hogy ez folytatódni is fog. E, a gazdasági szankciók, valamint e, egyelőre még ismeretlen védelmi intézkedések is valószínűsíthetőek. Ilyenek lehetnek a kereskedelmi embargók, a vámügyi ellenőrzések, valamint a vámok növelése dömpingellenes szintre. Emellett az energiával is játszhatnak az oroszok, az energiaellátással, valamint a munkaerő vándorlását is korlátozhatják. Erről is szeretnék beszélni, mert ezek így együtt alkotnak erős fegyvert. Egyenként nem túl jelentősek, ugyanakkor együtt alkalmazva ezek az eszközök nagyon komoly kárt okozhatnak a keleti partnereknek. Nézzük például a kistermelőket eh, Grúziában, eh, ugye a tejtermékeket sújtja egy komoly kereskedelmi büntetőintézkedés. Eh, Grúzia nem fog tudni Európába exportálni tejterméket. E, Moldovában a bor exportot sújtották vámokkal, tudjuk, hogy e, Európa ebből a szempontból nem nyitott. E, Az Európai Uniónak nagyon erős verseny jellemzi a borpiacát, miközben Oroszországra ez nem jellemző. Ráadásul Oroszországban a moldáv és a grúz boroknak jó hírük van. Moldáviával szemben ezen kívül még az energia árakkal való fenyegetést is alkalmazzák, eh, valamint az adósságot is felhasználják. 4 eh, milliárd eh, euró értékben használ Transnistria gázt, úgy tűnik Moldov, Moldáviát tartják felelősnek a transznisztriai gázfogyasztásért, holott erre nincsen ráhatása. Emellett fontos megemlíteni a munkaerő vándorlását. Moldáviából mintegy 300-500 ezer ember dolgozik Oroszországban, ami a GDP becsléseket illeti, ez 8%-ra tehető, a moldáv becslések szerint, az oroszok szerint Moldávia GDP-jének 25%-a a munkaerővándorlásból vezethető le. Grúzia eh, pedig a korábbi embargók miatt a kereskedelmét már eh, sokszínűbbé tette, ugyanakkor továbbra is eh, függ Oroszországtól, például megpróbálta az Európai Unió felé irányítani a bor exportálását. Ez azért nem sikerült, mert Oroszországban a grúz édesebb jellegű borokat jobban szeretik. E, amikor az embargót e, e, pihentették az oroszok, akkor megint csak Oroszország felé exportálták a bort. Grúziát is sújthatja a munkaerő áramlása útjába kifejtett, illetve oda alkalmazott akadályok. Ukrajna nagyon szegény ország, hogyan lehet Ukrajnát megbüntetni orosz szemszögből, itt a vasúti berendezésekre gondolok. Oroszország leállította a megrendeléseket. Az ukrán exportja, Ukrai, Ukrajna exportjának 8%-át a vasúti eszközök teszik ki. A gépek, a gépipar szintén egy fontos tényező. Ezek ráadásul Dél-Ukrajnában és Kelet-Ukrajnában helyezkednek el ezek a gyárak. Tehát amikor amikor Oroszország lezárja a határt, akkor az nagyon komoly eh, károkat okoz Ukrajnának, ráadásul a védelmi szektor is rendkívül érzékeny. Ami a kereskedelmi embargókat illeti jelenleg eh, a sertésre, a csokoládéra és a tejtermékekre van embargó. Eh, nézzük meg a kereskedelmi háborúról ezt a képet. Tavaly augusztusban volt egy rövid kereskedelmi háború. Nem magyarázták meg az oroszok, hogy miért nem engedik be az ukrán termékeket Oroszországba. Alapvetően a kódexet alkalmazta Oroszország Ukrajna ellen, mégpedig az eurázsiai kódexet. Ukrajna nem tudott ezzel mit kezdeni, a VTO-nál tett panaszt, ezen kívül más lépésekre nem kerülhetett sor. Látjuk azt is, hogy a vámokat antidömping szintre, dömpingellenes szintre akarják emelni az oroszok, ez megint csak egy VTO jogsértés lenne. Itt megint tudnék pontos adatokat is mondani, ha rákérdeznek, majd később mondok is. Ugyanakkor Oroszország kezében a legnagyobb adó az energiaárak kérdése. Eh, az ukrán gazdaság rendkívül kiszolgáltatott az orosz energiaáraknak, már most tudjuk, hogy föl fognak menni az energiaárak, ami pedig a munkaerő áramlását illeti, eh, az elsősorban Ukrajnából irány, eh, Nyugat-Ukrajnából irányult Oroszország felé, ahol pedig úgy tűnik, hogy kitartóbbak a nyugati orientáció mellett. Ami a retorikát illeti, Oroszország egyszerre kecsegtett hosszú távú előnyökkel, ugyanakkor fenyeget rövid távú büntetésekkel, mégpedig kiaknázza ezen országok egyes konkrét kitettségét, illetve veszélyeztetettségét. Egyszerre hoz pozitív és negatív intézkedéseket Oroszország, nem csak azzal, azért, hogy meggyőzze az esetleges új tagállamokat, mint Örményország, hanem ilyen intézkedéseket alkalmaz azok ellen is, megbüntetni azokat az országokat, amelyek megpróbálnak eltávolodni Oroszországtól. Tehát Oroszország fel fogja emelni az árát annak, hogy egy ország eltávolodjon tőle, e, és fel fogja használni gazdasági adóit ezen országok ellen. Itt e, hosszú távú vitára kell e, számítani, és arra, hogy megpróbálják a keleti partnerek európai választási lehetőségét aláásni. És mostantól a blokkolásra, illetve a büntetésre került a hangsúly. Köszönöm. Teljes meglepetés volt az ön konklúziója mindenki számára. Most pedig Kessier urat kérem fel a brüsszeli nemzetközi tanulmányok iskolájából, hogy tartsa meg prezentációját. Kérem, hogy 10 perchez tartsa magát. Köszönöm. Az elmúlt hetekben a krími válság nem új konfrontáció, ez már évek óta jellemző, csak egy alapvetően új szintre jutott logikus következménye az eddigi fejleményeknek, de senki sem gondolta, hogy ez lesz a vége. Oroszország restriktív kereskedelmi intézkedéseket helyezett kilátásba azok ellen, akik a társulási egyezményt aláírják, és de facto annektálta Krimet. Ez gazdasági versenynek tekinthető, ez már az elmúlt években megláthat, megfigyelhető volt, de most új ponthoz érkeztünk, és ebben potenciális veszélyek rejlenek. Alapvetően új kontextusba hozza a keleti partnerséget, a társulási egyezmény aláírására nem csak restriktív kereskedelmi intézkedésekkel válaszoltak, hanem katonailag is, és ez alapvetően új kontextus. Ami az EU-Oroszország kapcsolatokat illeti, két különböző történetet mesélek el. Az egyik rövid távú lesz a jelenlegi eseményekről, a másik pedig hosszú távú, vagyis azt fogom elmondani, hogy az elmúlt években hogyan alakultak ezek a kapcsolatok. Tudni kell az elmúlt néhány hét, néhány hónap eseményeit és a státuszkót a krími népszavazás után. Most eszkalálódni fog a helyzet, vagy pedig éppen ennek ellenkezője következik be. Ami a rövid távú történetet illeti, ami most a Krímben történik, a Krím de facto annektálása és a népszavazás támogatása, ez azt mutatja, hogy Oroszország átlépett egy vonalat, egy határvonalat, és eddig nem látott precedenst alkotott. A 94-es budapesti memorandum megsértése és az ukrán alkotmány 73-as cikkének megsértése, és ez a határok megváltoztatása, a stabilitás veszély besodrása. Ez a népszavazás instabil körmények között ment végbe, fegyverek zaja mellett, fegyverek fenyegetettségétől, és ez de facto anektálás Európában. Európában a határokat nem lehet megváltoztatni úgy, hogy ezeket ne, ezt ne előzze meg hosszú nemzetközi tárgyalás a partnerek között. A másik, a kisebbségi problémáknak ez nem megoldása. Kundera úgy beszélt Kelet-Közép-Európáról, mint a legnagyobb diverzitás a legkisebb területen. Ez volt a jellemző Ukrajnában is, Nyugat-Ukrajnában, mert a kisebbségi problémákat nem lehet megoldani, mert ez újabb kisebbségi problémákat hoz Ukrajnába létre. A másik az orosz intervenció, a, itt nem csak az orosz szól beszélők védelméről van szó, hanem stratégiai okai vannak. Ukrajnának nagyon nagy a jelentősége Oroszország számából. Geostratégiai perspektívá, perspektívából nézve Moszkvából ez egy utolsó ütköző zóna, és specifikus helyzet jellemző a Krimben a Fekete-tengeri jelenlét miatt. Oroszország mobilizálta az identitásokat politikai és stratégiai okokból. Ugyan ez történt néhány radikális csoport esetében is Ukrajnában. Több legyet egy csapásra kívánt eltalálni Oroszország, stratégiai ürügy, az egyik ok, a másik pedig eszköz ahhoz, hogy az orosz állampolgárokat saját zászlaja körül tömörítse. Már a múltban is ott voltak az oroszul beszélők, és mégse volt elszakadási mozgalom. Az orosz kisebbséget most etnikai kisebbségnek nevezik. Ez nagyon nagyon is kettős értelmű, nagyon sok ember több nyelvet használ, vegyes családok jellemzők. Igen nehéz ezt a koncepciót megérteni, főként Kelet-Ukrajnában. A másik történetem hosszú tábra vonatkozik, és Oroszország stratégiai igényeire. A az orosz és a nyugati kapcsolatok konfliktusoktól terhesek az utóbbi időkben, és konfrontációból konfrontációba érkeztünk. Beszéljünk az orosz külpolitika természetéről. Ha megnézzük az elmúlt év cselekményeit, ezt a politikát az erő fitoktatás jellemezte, és az orosz külpolitikát a gyengeség és a megalázottság érzése vezérli, hiszen ez a hatalom csökkent, összezsugorodott az elmúlt évtizedekben. Oroszország relatíve elszigetelt, és frusztrálja az, hogy a nemzetközi közösségben vagy Európában már nem fő hatalomnak számít. A Putyin rendszer alatt pedig ez úgy értelmeződött, hogy orosz ellenes politikát folytatta az EU azért, hogy gyengítse Oroszországot. Geopolitikai versenyről is szó van itt, és ez 99-ben kezdődött, amikor a koszovói intervenció történt meg, ezt most viszont az oroszok megfordították és jogi érvként használják, azután a NATO bővítés is megtörtént, ugyanakkor majd pedig az európai szomszédságpolitikát és az orosz politikát elválasztották. Ők úgy döntöttek, hogy nem csatlakoznak a szomszédságpolitikához, és ennek következményében, ennek következtében a keleti partnerség országainak választaniuk kellett. 2004-ben ott volt a narancsos, narancsforradalom, és Moszkva ezt úgy látta, hogy a nyugat építette fel, azon kívül a belpolitikai események is ehhez hozzájárultak, majd a keleti partnerség és az első társulási egyezmények aláírása a keleti partnerség országaival. A verseny logikáját figyelhetjük meg, és alternatív és kölcsönösen egymást kizáró regionalizmus figyelhető meg Európában, az orosz vám unió egyrészt, másrészt pedig a társulási egyezmények az EU-val. Sok szomszédnak viszont jó kapcsolatokra van szüksége, mind Oroszországgal, mind az EU-val. A konfliktus új, vagyis katonai szintre érkezett, még mélyebb ez a konfliktus, és itt arról van szó, hogy mi is, milyen is Oroszország helye Európában, milyen választóvonalak vannak Európában, és ezt hosszabb távlatokban kell nézni, majd a Putyin utáni időszakra is gondolva. A bizalomépítésre is gondolni kell, milyen gondjai vannak Oroszországnak, ezt figyelembe kell venni, hogyha nem akarunk állandó konfliktusok között állni. Az egyik miniszter arról szólt, hogy a az orosz befolyás kérdése és a nyugati befolyás kérdése, befolyás kérdése igazából realitássá vált, és gondot okoz Oroszországnak. És nincsenek tágabb értelembe vett európai stratégiák arra, hogy a kérdéssel foglalkozzanak. Tulajdonképpen előre már látni kellett volna ezt a konfliktust. Már több éve be kellene vonni Oroszországot bizonyos területekre, és hosszú távú struktúrákban, stratégiákban kellett gondolkodni. Az európai biztonsági struktúrákban eh, Oroszországnak is helyet kellett volna kapnia. Most összefűzöm a rövid és a hosszú távú előzményeket a krím precedenst terem, talán jó, hogyha a szankciókat fokozatosan vezetik be azért, hogy Oroszországnak lehetősége legyen arra, hogy visszalépjen. A szankciókkal kapcsolatosan el kell mondani, hogy Oroszország erejét nem kell túlbecsülni, ez az orosz gazdaság mérhető össze, most nagyon elszigetelt, nem kapott támogatást a Vámunió többi tagjától a múlt héten. Ott van Kína és az Egyesült Nemzetek biztonsági tanácsa, azután az energiakérdések, ez, ez túlzottan érdek, értékelik. 91-ben többen fügtek az orosz gáztól, mint ma, akkor a gáz 55%-át Oroszországból importáltuk, ma viszont ez csökkent, egyharmadára csökkent, és hogyha a fogyasztást megnézzük, akkor ez kevesebb, mint egy negyede a földgáznak, amit az Európai Unió felhasznál. A szankciókat szerintem hosszú távú ígéretekhez kell kapcsolat, kapcsolni, azért a válságból kikerüljük, és elérjük azt, hogy Oroszország engedményeket tegyen. Mert különben eszkalálódni fog ez a konfliktus. Ha ezt el akarjuk kerülni hosszú távon, akkor ezekkel a kérdésekkel foglalkozni kell. El kell ismerni azt is, hogy van egy másik Oroszország is, ahogy Ratkovszki mondta a múlt héten a Majdanon, és mi erre a másik Oroszországra kell, hogy gondoljunk bizonyos garanciákat kell adni az oroszul beszélő kisebbségeknek, Ukrajna külpolitikájáról is majd később beszélni kell. El kell gondolkodni azon, hogy Ukrajna milyen szerepet tudna betölteni az európai biztonsági struktúrában. Keleti partnerség. El kell ismerni, hogy a társulási megállapodás és a kereskedelmi megállapodás, ez nem közömbös, nem semleges a hatalom szempontjából. Vannak exportszabályok, standardok, és ezek az EU felé hajtják az országokat. A válságot el kell kerülni, Oroszországot be kell vonni, konzultálni kell, és a keleti partnerség és a vámunió választóvonal, jogilag ezt a kettőt egymáshoz közelíteni kell, itt a szabad kereskedelmi övezet létrehozásáról van szó. Befejezésként rendkívül nehéz feladatról van itt szó, el se tudjuk még képzelni, hogyan oldjuk meg, de ha nem, akkor egyik konfrontációból a másikba fogunk ütközni. Köszönöm. Köszönöm. From the External Action Service. Most pedig Végand úré a szó a külügyi szolgálattól. Köszönöm, hogy megszervezték ezt a találkozót. Reméljük, hogy néhány napon belül a konfliktus enyhülni fog. Az EU ebben reménykedik, és abban, hogy az Orosz Föderáció ilyen értelemben fog hamarosan lépni. Fontos döntéseket várunk az állandó tanácsban, az új sziliben Bécsben, és nem zárjuk ki azt sem, hogy valamilyen megállapodást találunk az elkövetkező egy-két napban az ukrajnai monitorozási misszió tekintetében. Ez az első jele annak, hogy néhány lépést tegyünk a dezeszkalálódás irányába. Putyin a Dumában holnap fel fog szólalni a krimi helyzetről. Ezt különbözőképpen teheti meg, de a, az a törvény, amivel most foglalkoznak, és ami lehetővé tenni Oroszországnak azt, hogy bármely harmadik ország egy részét magához csatolja, hogyha úgy tartja, hogy nem legitim a kormánya. Nos, ez az ENSZ alapokmány nyilvánvaló megsértése lenne. Ahogy az előttem szóló mondta, olyan szerencsétlen helyzetben vagyunk, amely a gazdasági integráció különböző formáival függ össze, ezekkel a felajánlásokkal, és politikai rivalizációt robbantott ki, amelynek különböző következményei vannak. A hidegháború óta ez nyilvánvaló kihívás, figyelembe véve a Helsinki megállapodást, hiszen a területi integritás kérdőjeleződik meg, és az itt arról van szó, hogy meg lehet-e változtatni a határokat egy-egy ország döntése alapján, mégpedig katonai eszközökkel? Balázs Péter a kereskedelmi főigazgatóság képviseletében részletesebben szólni fog a történelmi vonatkozásokról és a gazdasági szempontokról, de én vitatom azt, hogy mindezt az EU váltotta volna ki, vagyis az, hogy az EU modern kereskedelmi politikát folytat a világ különböző partnereivel, és főként a szomszédsággal igen nagyra törő megállapodásokat kötöttünk, de ezek a megállapodások azt célozzák, hogy ne legyenek vám korlátok, csökkentsük a vámtételeket, vagy pedig ne is legyen vám, és ugyanazokat a standardokat vezessünk be a különböző termékek esetében azért, hogy az egyik gazdasági térségből a másik gazdasági térségbe könnyebben jussanak el ezek az áruk hogyha ezt meg tudjuk tenni más partnerekkel, akkor miért ne tudnánk ezt megtenni a közvetlen szomszédunkkal, szomszédainkkal, hiszen ez szükséges ahhoz, hogy egy új euró-ázsiai integrációs rendszert létrehozzunk. Amikor Ukrajnával megkezdtük 2007-ben a tárgyalásokat, akkor ennek még nem voltak meg a jelei. 2003-ban az európai szomszédsági politikát indítottuk be, és akkor még kevesebb jele volt ennek. 2009-ben a keleti partnerség elindításakor ez már ismertebb volt, de azt is tudtuk, hogy az ukrán nép mit szeretne, hiszen a rádában különböző többségek ezt kifejezték, különböző meggyőződésű többségek vagy csoportosulások, és a kelet-ukrajnai vezetők, kelet-ukrajnai ipari érdekek is azt sugalták, hogy közelebb akarnak kerülni az EU-hoz, és mivel a csatlakozás jelen pillanatban nem lehetséges, legalább társulást szeretek volna az EU-val, gazdasági integrálódást. Politikai szempontból ez elvezet bennünket a kulcsfontosságú kérdéshez. Kitartja tiszteletben az országok szuverén óhaját, hogyha demokratikusan megválasztott kormányokról és parlamentekről van szó, vagy pedig visszatérünk a 20. 12. század politikájához, a különböző érdek, szférák politikájához. Egyébként erről már a múlt héten a Bundestagban nyilatkozatot hallottunk. Külpolitikai kihívásról van szó az EU számára, az EU egészére az európai kontinensre nézve, hiszen ez a gyakorlat most majd megmutatja, hogy a nyitott kérdésekkel hogyan foglalkozunk. Ez olyan dolog, amelyet az Orosz Föderáció megismételhet más szomszédok ellen, vagy pedig más katonailag erős országok által megismételhető lenne a szomszédságban. Éppen ezért az EU szilárd meggyőződését, álláspontját kifejtette, és ma a tanács úgy döntött, hogy restriktív, célzott intézkedéseket hoz az Orosz Föderáció ellen. A törvényhozók irányában és azok irányában, akik felelősek a az elmúlt időszak lépéseiért. Erőteljes jelet adunk, attól mindig tartózkodtunk, hogy szankciókat vezessünk be a stratégiai partner az Orosz Föderáció ellen, pedig voltak erre irányuló felhívások még ebből a házból is. Itt van a Magnitsky lista javaslat de most igen nagy kihívásról van szó, amely komoly választ igényel. Ez az első válasz az úgynevezett második fázisban. A külügyi tanács üzenete világos, Oroszország ne anektálja a krimet, hogyha nem lesz további lépés, az nem lesz dezeszkaláció, akkor további lépések várhatók, az állam és kormányfők ezt már világosan elmondták a március 6-i közös nyilatkozatukban, és gondolom ezt majd megerősítik pénteken és szombaton ezen a héten. Az ukrajnai társulási egyezménye kapcsolatos aláírás, a politikai rendelkezések aláírása politikai üzenetnek tekinthető, ebben az Ukrajna számára nehéz időszakban, és a záró aktus aláírásában az állam és kormányfők elkötelezik magukat arra is, hogy aláírják az egész megállapodást, és ebben megtalálható a híres DCFT is. Alá kell húznom, hogy nem akarunk befolyási övezeteket létrehozni, hiszen ez a koncepció idegen az EU-tól. Mi kereskedelmi kapcsolatokat akarunk, a kereskedelem változatosabb tételét, új befektetéseket, lehetőség biztosítását, és Janukovics volt elnök elmondta nekünk, hogy az ukrán ipar 60%-a orosz kezekben van. Ezt mi nem tudtuk oroszok a tulajdonosok, annyit mondhatok, hogy ezek a cégek szintén hasznosíthatják a szabad kereskedelmi hozzáférést az EU-hoz. Ha ezt majd ezt a megállapodást idéglenesen alkalmazzák, elképzelhető, hogy az átmeneti intézkedések következtében már hamarabb bekövetkezik ez a helyzet. Kiemelem, hogy az Oroszországgal kapcsolatos politika az elmúlt nehéz évben a következő jellemvonásokkal rendelkezett. Egyrészt a keleti partnerség partnereit megfélemlítették. Dr. Vojcsuk egyébként világosan szólt ennek különböző formáiról. Mindent megteszünk azért, hogy támogassuk partnereinket, de kiemelem, hogy most nem arról van szó, hogy fokozatosan szítjuk a feszültséget Oroszországgal, hiszen mi is függünk a keleti partnerség országaitól, és néhány partner igen keményen dolgozott ezen, jelentős erőfeszítéseket tettek a különböző normák harmonizálása érdekében nagyon sok területen. Ez kulcs követelmény ahhoz, hogy új vállalatok jöjjenek létre Oroszországban, és aztán hozzáférjenek a mi piacainkhoz. Egyébként az Európai Beruházási Bank kölcsönt nyújtott körülbelül egy milliárdos értékben a KKV-k fellendítésére. Támogattuk aktívan a 2012-ben Oroszország WTO tagságát és OECD tagságát is. Ez igen sokoldalú folyamat volt. Januárban volt egy fontos csúcs találkozó, mégpedig különleges találkozó, mivel már itt terítékre került az, hogy hogyan kezeljük a keleti partnereket, Oroszországgal együtt, hiszen ezek közös szomszédaink. Stratégiai partnerséget kívánunk létrehozni Oroszországgal, itt különböző függőségekről van szó. Oroszország számára fontos az Ukrajnával való kapcsolat, ez külkereskedelmének 5%-át teszi ki, viszont az EU-val való kereskedelmi kapcsolata a kereskedelmének 50%-át és a külföldi befektetéseinek 80%-át teszi ki. A stratégiai partnerséget szeretnénk elmélyíteni, és egy új keret megállapodásról kezdenénk tárgyalásokat, és a gazdasági hatásról is. Már informális konzultációk voltak orosz, az orosz iparral kapcsolatosan Ukrajnával, és ezt most hivatalossá is fogjuk tenni ezt a tárgyalássorozatot. Világosan szeretném elmondani, hogy a közös perspektíve az, hogy létrehozzunk szabadkereskedelmi övezetet az EU és a Vámunió között, és így megvalósítsunk valamit, ami eddig az EU-Oroszország kapcsolatokra korlátozott, vagyis közös gazdasági térséget húzzunk létre. Ennek alapja az országok szuverén választása kell, hogy legyen, vagyis ők maguk döntsék el, hogy milyen kapcsolatot akarnak az EU-val és a Vám Unióval. Az országok választása kell, hogy legyen. Az nem lehet, hogy az örmény vagy az ukrán elnök döntse el, hogy milyen kapcsolatok legyenek. Köszönöm. Köszönöm, Balázs úr következik. Thanks very much, Mr. Chair. A lot has been said that... Köszönöm, elnök úr. Sokat beszéltek már Oroszország kereskedelmi és gazdasági kapcsolatairól, illetve az Európai Unióról is, eh, illetve hogy milyen kapcsolatokat eh, tart fenn az Európai Unió ezekkel az országokkal. Hadd mondjak önöknek néhány eh, dolgot ennek a kapcsolatnak a természetéről, beleértve a különbségeket is. Hadd kezdjem azzal, hogy kijelentem, hogy ugye ez az összes ország volt szovjet köztársaság, nyilvánvalóan a Szovjetunió idején nagyon szoros kapcsolataik voltak egymással, ugyanakkor a Szovjetunió felbomlásakor résztrehozták a, közös, a független államok közösségét, amelybe ezek az országok mind beletartoztak. Ez a e, fák gyakorlatilag egy e, vámmentes kereskedelmi, szabadkereskedelmi e, szabadkereskedelmi megállapodás is volt. A, érthető a maga idejében, és az Európai Unió támogatta ezeket a, ezeket a törekvéseket. A fákból nőtt ki a többoldalú szabadkereskedelmi térség, ez én már 20 éve létezik, ugyanakkor ez egy stagnáló kapcsolat. Eredetileg is csak az árukereskedelemre terjed ki, de még arra sem teljesen és nem nagyon volt eh, dinamikus, ráadásul nem terjed ki a szolgáltatásokra, a befek beruházásokra eh, és a gazdaság fejlettebb eh, szektoraira nem terjedtek ki a nem vám jellegű korlátozásokra sem. Ami az Európai Uniót illeti, az Európai Unió a keleti szomszédsági politikáját a partnereivel együtt alakította ki, a keleti partnerséget, kölcsönös érdekek alapján. Ukrajnával kezdődtek a tárgyalások e, egy átfogó szabadkereskedelmi megállapodásról 2007-ben kezdett el tárgyalni az EU Ukrajnával, és aztán ezek a tárgyalások igen gyorsak voltak. A kezdetektől fogva teljesen nyilvánvaló volt, hogy ez egy modern szabadkereskedelmi megállapodás lesz, amely kiterjed az összes területre, amikre az előbb utaltam, és jelentősen minőségileg javítja az EU-Ukrajna kapcsolatokat. A keleti partnerség a formalizálása volt ennek a politikának, ugyanazon elvek és célkitűzések mentén, tehát ezek a célek 2007-ben lettek felvázolva, e, Ukrajnával, gazdasági területen, e, emellett van még öt másik potenciális partner, amelyekkel illetve hárommal ezek közül Moldáviával, Grúziával és Örményországgal el is kezdődtek a tárgyalások. Két hónappal a 2009-es döntés után, amikor is döntés született a keleti partnerség politikájának létrehozásáról, 2009. júniusában egy hirtelen változás történt. Oroszország, Belarus és Kazaksztán úgy döntöttek, hogy kialakítják a saját vámuniójukat. Ez egy átfogóbb és szorosabb gazdasági kapcsolat lett volna a három tagország között, mint a fák kapcsolatrendszer. Van azonban egy alapvető különbség az EU megközelítése, illetve az orosz megközelítés között. Mi mindig is szabadkereskedelmi megállapodásról beszéltünk, amely lehetővé teszi, számos más partnerrel a szabadkereskedelmi megállapodás létrehozását, ugyanis szabadkereskedelmi megállapodások létezhetnek sok partner között is. A szabadkereskedelmi megállapodás részese aláírhat másokkal is, akár ugyanolyan szabadkereskedelmi megállapodásokat is, tehát összességében a szabadkereskedelmi partnerek kereskedelem szuverenitását nem korlátozta volna semmi. Egy vámunió azonban egy egyoldalú kapcsolatrendszer, a vámunió tagja jogilag és technikailag nem alakíthat ki semmilyen, semmilyen más partnerrel szabadkereskedelmi megállapodást. A Vámunió létrehozatalának dátuma ebből a szempontból is érdekes. Két évvel azt követően, hogy az Európai Unió úgy döntött, hogy szabadkereskedelmi megállapodást hoz létre Ukrajnával, Oroszország úgy döntött, hogy Vámuniót hoz létre, ami egyben azt is jelentette, hogy Ukrajna dilemma előkerült, mert a Vámunió természetéből kifolyólag nem tarthatott fenn egy, egyidejűleg szabadkereskedelmi kapcsolatokat az Európai Unióval. Ez elég sajnálatos tényező volt, mert a keleti partnereket mi mindig arra bátorítottuk, hogy fejlesszék a kapcsolataikat hagyományos fák partnereikkel, illetve Oroszországgal is, és a fák kapcsolatrendszer keretében ez teljes mértékben lehetséges és volt. Nem csak fenntartani azokat a kapcsolatokat, hanem továbbfejleszteni azokat, például túlmenni, túllépni az árukapcsolatokon, és kiterjeszteni azt a közbeszerzésre, eh, szolgáltatásokra, illetve a modern együttműködés egyéb formáira. Ez a választás már megint azt mutatja, hogy nem az Európai Unió, hanem Oroszország eh, kezdte el versenyként felfogni, geopolitikai versenyként felfogni a kereskedelmi kapcsolatokat, sőt, akár dominancia kérdésként felfogni a kereskedelmi kapcsolatokat. Az EU és Oroszország kapcsolatai ennek ellenére úgy alakultak, hogy a tavalyi évig nem voltak komoly aggodalmak. Tehát Oroszország nem fejezett ki komoly aggodalmakat az ukrán tárgyalások kapcsán. Évente két csúcs találkozóra kerül sor Oroszország és az Európai Unió között. Emellett vannak eh, kereskedelmi és eh, gazdasági konzultációk is, szabályos időközönként. Oroszország eh, a keleti partnereinkkel kapcsolatos szabadkereskedelmi terveink hez negatív megjegyzést nem fűzött korábban, illetve nem kért konzultációt korábban ebben a kérdésben. A tárgyalások tehát problémamentesen folytak. Ukrajnával lett először aláírva 2011 végén a megállapodás. Ez már Janukovics elnök hatalmi időszaka volt, illetve hivatali ideje, és hát egészen idáig semmilyen problémáról nem értesültünk. A tavaly nyáron kezdődtek a problémák, akkor hallottuk váratlanul azt, hogy Oroszország Ukrajnát egy sor intézkedéssel sújtotta, nem annyira intézkedésekkel, mert Oroszország a WTO tagja lett, e, vámokat innentől kezdve nem emelhetett, ugyanakkor nem vám jellegű intézkedéseket, egészségügyi e, intézkedéseket, technikai jellegű e, gátakat emelt, és akadályokat emelt. Ezek az intézkedések WTO szempontból szerintünk illegálisak, a VTO tagállam ilyen intézkedéseket nem hozhat másik VTO tagállam ellen. Itt Ukrajna és Oroszország viszonylatáról van szó, mind a kettő a VTO tagja. Hasonló intézkedésekre került sor Moldávia és Grúzia vonatkozásában is. Mindig azt hallottuk, hogy ezek a ezek az intézkedések igazolhatóak. Nekünk az EU részéről ezzel kapcsolatban mindig is komoly kétségeink voltak, ami az igazolást illeti, illetve a magyarázatokat illeti. Azt láttuk, hogy az intézkedések intézkedések enyhítése követte a gazdasági kapcsolatok alakulását. Tavaly nyáron tehát bevezettek néhány intézkedést Ukrajnával szemben, Eh, hirtelen rájöttek, hogy az ukrán csokoládéban káros anyagok vannak, és éppen ezért le kell állítani az ukrán csokoládé oroszországi eh, behozatalát, behozatalát, behozatalát. ugyanígy más ukrán élelmiszerek eh, hirtelen károsaknak lettek minősítve, egyes ukrán termékek nem feleltek meg hirtelen az orosz műszaki szabványoknak, ez így történt, így ment egészen novemberig, amikor is Ukrajna Janukovics elnökletével úgy döntött, hogy elfordul az európai szabadkereskedelmi megállapodástól, és aláírja az Eurázsiai Társulási Megállapodást. És amikor ezt megtette decemberben, az ukrán exportok újraindulhattak, az ukrán termékek ismét rendkívül egészségesek és jó minőségűek lettek, és a határon foganatosított intézkedéseket felszámolták. Ukrajna azonnal elkezdhetett újra Oroszországba exportálni, amikor februárban, egészen februárig, amikor is megint kiderült, hogy az ukrán termékek rendkívül károsak az orosz fogyasztók egészségére, és ismét leállították ezeknek a termékeknek a behozatalát. E, tehát így e, jár el Oroszország a partnereivel kapcsolatban, amikor a gazdasági intézkedéseket meghozza. E, mit, hogyan érinti mindez az Európai Unió és Oroszország kapcsolatát? Tudjuk, hogy 2012. augusztusa óta Oroszország a WTO tagja, 18 évig tartottak a tárgyalások, és ezt követően csatlakozhatott Oroszország a WTO-hoz. Ez egyben azt jelentette, hogy egyes területeken kereskedelmi eh, liberalizációra került sor. A vámok valamelyes csökkentek, eh, nem nagyon. Eh, az is igaz ugyanakkor, hogy Oroszország nagyon komoly protekcionista intézkedéseket tartott fenn, eh, például mezőgazdaság területén, a gépjárműipar területén eh, és egy más és egy sor más területen, tehát eh, kiasználta az összes olyan intézkedést, amelyeket Ukrajnával kapcsolatban már említettem. Az Európai Unió arra kényszerült alig egy évvel az orosz VTO csatlakozás után, hogy egy vitarendezési folyamatot indítson Oroszország ellen, ez még soha nem fordult elő korábban, tehát e, e, már a mézes hetek sem sikerültek igazán, egy éven belül e, eljárást kellett indítani a Oroszországgal kapcsolatban. A partnerségi és együttműködési megállapodás hat éve alatt nem sikerült eredményeket elérni. Oroszország kereskedelem és gazdasági kapcsolatok területén további engedményeket, illetve kötelezettségvállalásokat nem tett. És aztán nézzük a Lisszabontól Vladivostokig terjedő célkitűzést, ez csodálatosan hangzik az Európai Unió részéről, mi természetesen szeretnénk, ha ez megvalósulna. Ugyanakkor a politikai aspektusoktól is eltekintve, a gazdasági dolgokat nézve, és elmondhatjuk, hogy Oroszország nem sokat tett annak érdekében, hogy ez a projekt elindulhasson. Oroszország Kazaksztán részvételét blokkolja, nem engedi Kazaksztánnak, hogy a vámuniós vámait, vámjait akár csak minimális mértékben is csökkentse, Belarus pedig igen messze van még a vto tól tehát a vámunió nem e-, egyeztethető össze a VTO-val. Ami a Lisszabontól Vladivostokig terjedő szabadkereskedelmi megállapodást illeti, ugye itt mi mindig azt mondtuk, hogy a piacnyitás hívei vagyunk, ugyanakkor most erős kétségeink vannak az iránt, hogy jelenlegi körülmények között ez Oroszországgal lehetséges-e. Amennyiben a helyzet változik, akár politikai, akár gazdasági területen, akkor természetesen örömest fogunk mi is lépni ebben az ügyben. Köszönöm szépen. Bizonyára ön is tudja, hogy önök is tudják, arról beszéltek, hogy mennyire szükséges az eszközeink hatékonyságáról egy nagyon komoly beszélgetést tartanunk. Tudják önök is, hogy Krím félsziget gyakorlatilag a keleti partnerségi arab tavasznak feleltethető meg. Ehm, tehát nem csak bürokratikus szemmel kell néznünk ezt, hanem politikai és szem, politikus és a stratéga szemével is. Mert ez az egész dolog az Oroszországgal való kapcsolatainkról is szól. Oroszország soha nem vette komolyan a volt szovjet köztársaságok függetlenségét, ez a legnagyobb probléma. És hallgatólagosan mi pedig ezt valami fajt elismertük azzal, hogy Oroszországnak valami fajta elsőbségi jogokat biztosítottunk a volt Szovjetunió vonatkozásában a balti tagállamok kivételével. Tehát minden, amit most teszünk, ami most történik Ukrajnával, a Krímfélszigettel, stb., az ebben a ebben a, a kontextusban vizsgálandó. Lupcseva kollega jelentkezett, ha jól látom, de van egy sor kollega, aki jelentkezett. Nekem azt mondja a titkárság, hogy kérte a szót, ha nem kéri, lehúzhatjuk a nevét. Kérdéseim vannak. Persze. Ki? Моля да си сложат слушалките, колегите. Nos, kérem, vegyék fel a fejhallgatóikat. A kérdéseim a következőek, hogy vajon Minden esetre köszönöm szépen a beszámolókat, illetve a kommentárokat, amelyek rendkívül hasznosak voltak. A kérdésem tehát a következő, hogy vajon az Oroszországhoz fűződő viszonyok megfelelőek voltak-e a keleti partnerség kezdete óta. A szakértők a következőkön gondolkodnak, hogyan lehet az Oroszországhoz fűződő viszonyainkat értelmezni. Itt arról beszélünk, hogy melyek Oroszország elvárásai ezen folyamattal kapcsolatban, és melyek voltak, és melyek most. Talán valamit elmulasztottunk az Oroszországhoz fűződő kapcsolatainkat illetően, illetve a keleti partnerség szerveződését illetően Tehát van valami, ezt illetően, amit én hiányoltam az előadásokból. Mit gondolnak a szélsős, szélsőséges pártokról? Egyesek képviselőkkel rendelkeznek a kormányban. Ezen pártok cselekményei kihatnak a kereskedelmi kapcsolatokra és a gazdaságpolitikára is. Éppen ezért ezen folyamatokat sem veszíthetjük szem elől. Köszönöm. Ten akkor mondja az elnök. Thank you very much, Mr. Chairman. Well, uh, my group, of course, thinks that the... Uh... Én frakcióm uh, természetesen uh, azt gondolja, hogy uh, a szankciók csak arra lesznek elegendőek, hogy Londonba nem fognak tudni eljönni a, eljönni a korrupt orosz üzletemberek bevásárolni néhányan legalábbis. Nyilván eh, a nagy halak eh, nagy része már a pénzét úgyis kivitte Oroszországból. Eh, én úgy látom, hogy itt most csak elvarják azokat a szálakat, amelyeknek egyik lépcsője, illetve lép, amelyeknek egyik, a folyamat, amelynek egyik lépése volt a, a krimi népszavazás. Én egyébként sokkal alacsonyabb adatokat hallottam korábbról, korábban 41% volt az Oroszországhoz csatlakozni vágyók aránya, most pedig állítólag 98%. Szevasztopolban például a szavazók, a választópolgárok 113%-a szavazott, ami a propagandát, illetve a katonai beavatkozást illeti Putyin ugyanazt a gondolkodást valósítja meg Európában, mint amit a 30-as években láttunk, nem pedig egy háború utáni hozzáállást mutat, és ennek eredménye nyilvánvalóan az elszigetelődés lesz. De a kérdésem nem erről szól, hanem arról, hogy egyáltalán ugye el tudjuk-e rettenteni a Oroszországot, hogy elszakítsa a Krimfél-sziget után Ukrajna déli részét és keleti részét, amiben nem vagyok biztos, mert szerintem erre vágyik ma is, erre törekszik. Szerintem Ukrajnát, amennyiben ez nem történik meg, olyan módon egységesíti, E, és e, az euróatlanti folyamat hívévé teszi, amilyet korábban nem láttunk. Tehát e, Putyin viselkedése így módon az euróatlanti integráció híveinek kezére játszhat, bár a tankok árnyékában a Krimfélszigeten úgy szavaztak, ahogy szavaztak, nyilván a többiek úgy dönthetnek, hogy inkább egy demokráciában él, akarnak élni, nem pedig egy korrupt autokráciában, mint amilyet Janukovics tartott fenn, vagy akár Putyin. A kérdésem a szakértőkhöz, hogy önök szerint hol fog legközelebb katonailag vagy gazdasági zsarolással fellépni, Moldáviában én úgy érzem, hogy a Gagauz autonóm köztársaság szintén néhány héttel ezelőtt tartott egy ilyen bóvli népszavazást, amikor is, amikor is úgy döntöttek, hogy az Eurázsiai Unióhoz szeretnének csatlakozni. Mi történik ott? Ott vannak még orosz katonák, de lehet, hogy Grúzia lesz a következő áldozat, vagy Örményország, amely szintén nem írta alá a megállapodást. Tehát mit akar csinálni Oroszország önök szerint legközelebb a volt szovjet térségben? Emellett kérdésem az, hogy noha az Európai Unió eddig elég teszett osza volt, az Egyesült Államok, amely kevésbé kiszolgáltatott az orosz energiának, akár keményebben is felléphetne, eh, amikor Irán ellen szankciókat vetett, vezetett be eh, Amerika, akkor ezek a szankciók pénzügyi és bankterületre is kiterjedtek, és nagyon hatékonyan bénították meg az iráni gazdaságot, és Rohanit ezt kényszerítette a tárgyalóasztalhoz önök szerint. Az amerikaiak lehetnek-e így módon keményebbek, mint az európaiak? És az utolsó megjegyzésem az az, hogy ki kell nyújtanunk a kezünket a másik Oroszországhoz. E, Jablukó rendezésében 50 ezer orosz tüntetett az ukrajnai agresszió ellen, tehát van egy másik Oroszország, nem csak Putyin Oroszországa létezik. Köszönöm. Kromberg asszony következik és örülnék, hogyha három percnél nem beszélne hosszabban. Yes. Two observations. Két megjegyzésem van. Először is megállapítottuk, hogy az orosz politika nem az erő fitoktatás politikája, hanem inkább gyengeségről van szó, és megalázottságtól. az EU csúcsokat törölték, egyéb találkozókat is. Önök hogy látják? Oroszország már előre látta, hogy megalázó cselekmények, lépések lesznek, és hogyan reagálnak ott erre. Másik, Oroszország helye Orosz, Európában. Oroszország látja maga helyét Európában? vannak választó vonalak. Oroszország látja ezeket a választó vonalakat a jövőben is, vagy szeretné ezeket a jövőben is látni? Köszönöm, Guljáni úr. Köszönöm. Néhány retorikai jellegű kérdésem van, de ezek foglalkoztatnak engem már jó ideje, és szerintem beszélni kell róluk, ha lehet választ is kell adni rájuk. Az EU nem fogja elismerni a törvénytelen és Észak-Koreára emlékeztető népszavazás. Rendben, de mit jelent ez gyakorlatban Ukrajna szuverenitását illetően? A krimi állampolgárok szintén majd beletartoznak a vízumkényszer eltörlésébe? az orosz bázisok soha nem fognak távozni a Krimből. Ezt mindenki tudja, ez nem ma kezdődött, már 50 évre visszamenőleg kell gondolkodni. Az EU csatlakozási folyamatok, a tagság, a területi integritást feltételezik, de közben ott orosz bázisok vannak az országban. Beszélünk a javak befagyasztásáról, utazási restrikciókról, és ez kikre vonatkozik majd? Mindazokra, akik az orosz krímre szavaztak? Nincs itt ellentmondás a mi elképzeléseink szemben, Ukrajna teljes szuverenitását illetően. Végül a szankciók nem e parlament részéről, hanem a tagállamok részéről. Mennyire messzire mennek majd ezek a szankciók? Abban reménykedünk, hogy jobbra fordulnak a dolgok, de lesz valaki, aki elzárja az olajvezetékeket? Köszönöm, Szeverin úr. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megkérdezni a panel tagjaitól, nem félnek attól, hogy most a saját retorikánk eh, rabjaivá válunk? Miért mondom ezt? Furcsa érzésem van, amikor azt hallgatom, hogy hogyan eh, vitatkozunk erről a kérdésről, ismét ideológiai oktatásban veszek részt, az az érzésem, mint ahogy ez a fiatal koromban volt, amikor a kommunista Romániában minden jó volt, ami a Szovjetunióban, a szovjet blogban történik, az jó volt, és ami a kapitalista blogban történt, az rossz volt. Vannak, akiknek mindig igazuk van, de ahelyett, hogy céljainkat védenénk, ahelyett, hogy azt vizsgálnánk meg, hogy tudjuk-e az erőforrásokat mozgósítani, annak érdekében, hogy elérjük a célunkat. Talán ezt kellene tennünk. Önök szakértők, és önök szerint a 21. században a politika már nem az érdekek szolgálatában áll, és eh, itt nem az erőviszonyok eh, szempontjai diktálnak? Hogyha Oroszország már nem arra törekszik, hogy mindkét fél győzön, akkor mi hova állunk? Tudjuk-e mozgosítani önmagunkat azért, hogy Oroszország a mi követeléseinknek eleget tegyen. Önök szerint az előttünk álló szankciók elég erőteljesek ahhoz, hogy nagyobb súlya lessenek a latba, mint eh, amivel Putin úr számol kalkulál, hogy elérjük azt, hogy Putyin azt mondja, hogy na hát mit is tettem én, most vissza kell lépjek. Nem kellene inkább tárgyalni egy igazi stratégiai megállapodásról, amely lehetővé tenni számunkra, hogy együtt éljünk, és hogy mindegyik fél saját érdekeit kövesse. Utolsó megjegyzésem, A Szovjetunió szétesett, de a globális hatalmát Oroszország meg akarja tartani, és integrálódni kívántak egy polus körül, de szerintem ezt nem sikerült megtenniük, és ezt a státuszt nem is tudják elérni. Ez természetesen a mi érdekeinkre is hatással lehet. Önök szerint mit tehetünk? Szóltak valamit? Nekem kérdezi a hozzászóló. Jó, 24 másodperc, szóval többet beszélek. Mit tehetünk azért, hogy megvitassuk azt a státuszt, amelyre Oroszország törekszik a mai globális világban? Köszönöm. Nemzetközi kapcsolatok professzoraként úgy gondolom, hogy az egyetlen érvényes gondolkodási, érvelési iskola a politikai realizmus iskolája. Most pedig a szakértőinket kérem fel arra, hogy válaszoljanak mindegyikük öt percben válogatni akarnak a kérdésekből, az is jó, viszont 5 perc is az önök rendelkezésére áll. Mondjuk asszony. Thank you. Um, thank you for the fascinating questions. Köszönöm ezeket a csodálatos kérdéseket, kommentárokat. Talán a tágabb képből indulnék ki. Mit tapasztalunk most? Ez a Szovjetunió szétesésének második felvonása, és itt a befolyási övezetekről kell beszélni. Az államiság, a nemzet fogalma, ez zajlik itt előttünk, a levált régiók kérdése most három ország valószínű, hogy aláírja a társasi egyezményt, és ezek leváltak a régi területekről. Viszont Oroszország az ukláris opciót is alkalmazta, Talán ez volt a legnagyobb csapás Oroszország saját érdekei ellen. Két héttel ezelőtt Örményországban voltam. Az örmény elnök döntést hozott, és öt hónappal később mindegyik miniszter a az EU-val való együttműködésről beszélt, és nem pedig a Vám Unióról. Sőt, még az örmény csatlakozás úti tervéről is szó esett. A részletek nem ismeretesek. Szerintem sokkal többet kell ebbe investálni, figyelembe véve, hogy milyen Oroszország hozzáállása a keleti partnerekhez, más eh, politikai, geopolitikai kontextusban alakulnak a dolgok. Egy sor dolgot még itt finomítani kell. A DCFTA alkalmazása, a prioritások megszabása, hogyha az AKI kommunitert 80-90%-ban alkalmazzák, még nem látunk költséghatékonysági költséghaszon elemzést a csatlakozni vágyó országok esetében, hiszen itt arról van szó, hogy az ő elvárásaik majd beteljesednek el minél hamarabb. Itt a rövidtávú költségekről van szó, különböző eszközök állnak rendelkezésre a költségeket minimálisra kívánják hozni, mert a moldovai és az ukrán termelők nem tudnak eleget tenni a követelményeknek, mert az aki kommunater keretében a költségek, a termelők esetben a költség 50%-át a, nem az államnak kell állnia. Beszéljünk akkor a legrosszabb lehetséges szenárióról. A többi kollégával együtt gondolkozom a kelet-európai tanulmányok tanszéken, és a kollégák azt mondják, hogy ezt a szenáriót már nagyon régóta tervezték, valójában nagyon rövid idő alatt hajtották végre de a szeparatista szenárió, illetve az orosz barát mozgalmak támogatása az már régi időkre nyúlik vissza. Nekünk figyelnünk kell arra, hogy mi történik Kelet-Ukrajnában és Dél-Ukrajnában, és ha megnézzük Dél-Ukrajnát, Transnistriát, ott feljöhet, a, összejöhet a föderalizáció, illetve egyéb eh, megoldások Transnistria a kelet-ukrajnai eh, térségen, illetve a dél-ukrajnai térségen keresztül. Egyébként számítanak a vezetékek is, az olajvezetékek is, de nem csak eh, a kontrollja, az ellenőrzésük, hanem azok felrobbantása is adott esetben, és én nem tudom, hogy Oroszország mit tenne akkor, hogyha felrobbantanák azokat a gázvezetékeket, Oroszország bemasírozna Ukrajnába. Nekem az a nagy szomorúságom, hogy a BBC éppen mostanában függesztette fel orosz nyelvű hírszolgáltatását Oroszországban. Uh, Dr. Kaiser, please. Thank you very much. Um, Maybe I'll start with... Köszönöm. Én is talán az utolsó tétellel kezdeném, hogyan lehet ezt az irosszam gémet elkerülni. Bizalomépítésre van szükség. Nem arról van szó tehát, hogy megmondjuk, hogy ki felelős ezért a helyzetért, hanem ez egy olyan helyzet, amely évek alatt alakult ki, és nagyon számít az, hogy mi milyennek tűnik nyilvánvaló, hogy az eseményeket Oroszország Oroszország tevékenysége nagyította fel, itt most nem bűn, bűnösségről beszélek egyébként. Tehát a bizalomépítés hosszú távon szükséges, mert arról van szó, hogy milyen nagy szomszédot szeretnénk magunknak, egy olyan országot, amely megalázva érzi magát, és nem tudja feldolgozni saját birodalmi múltját, és felerősíteni mindezt a sértettséget a szankciók rendszere, mert úgy értelmeznék, hogy tönkre akarjuk tenni Oroszországot. Oroszország ugyanakkor átlépett egy egy vonalat, és adott esetben erre reagálni kell. Nem lehet eltekinteni attól, hogy az Euromajdanon egy millió ember harcolt egy korrupt, illegitim rendszer ellen, tehát nekünk is cselekvési, ne, számunkra is egy cselekvési kényszer van. Ugyanakkor Oroszországnak Oroszországgal valahogy el kellene hitetni, hogy ezt ne egyoldalú gyengítési kísérletnek tekintse. Nem tudom, hogy a realizmus eh, egy eh, elméleti iskola-e, Eh, a legfontosabb elméleti iskolája a nemzetközi kapcsolatokban. A látszat számít, a látszatok rendkívül számítanak. Az, hogy eh, eh, Putyin tudja a különbséget a valóság és a látszat között, azt nem tudom, de nekünk minden esetre hosszú távú kapcsolatokra kell koncentrálnunk. Utalva a többi kérdésre, Putyin döntése visszájára sülhet el valóban, mert Oroszország gyengébb, mint amilyen szerepet most játszani szeretne, hiába izmoskodik, gazdaságilag eléggé kiszolgáltatott. A rubel a válság eleje óta negyedével esett, veszített értékéből, ami nyilvánvalóan nem jó Oroszországnak, tehát adott esetben az orosz üzleti érdekek rá szólhatnak az orosz kormányzati felekre, hogy, hogy komoly kárt szenvednek emiatt. Nem szabad tagadnunk azt sem, hogy vannak radikális pártok, nacionalista pártok, illetve szélsőséges pártok Ukrajnában. E, erre is oda kell figyelnünk. Az elnöki választások választásokkal egy időben eh, parlamenti választásokra is szükség van, legitim kormányt kell felállítani. Nagyon különleges helyzet van, ugyanis eh, ugyanaz a parlament eh, más politikát folytat, mint amely parlament korábban Janukovicsot támogatta, ez nem tűnik nagyon stabilnak, és nem tűnik ígéretesnek Ukrajna demokratikus jövője szempontjából sem. Tehát lehet, hogy a leg, okosabb dolog lenne a parlamentet feloszlatni, új választásokat előírni, ami talán legitimitást adhatna az egész ukrán. Thank you very much. So, Mr. Köszönöm, Vigen úr. A realizmus iskolája az egyetlen iskola, amit folytatni kell. Tiszteletbe tartom ezt, de nem tudom, hogy akkor sok új tagállam ma lesz -e majd az EU-nak, mindig az értékalapokat, a demokrácia erejét, a jogállamiságot kell figyelembe venni, és ez erős kapcsolatban van mindezzel. A társulási egyezmények nem csak szabadkereskedelmi egyezmények, hanem szorosan összefüggnek az értékekkel, éppen azokról az értékekről van szó, amelyek bennünket egyben tartanak, ötvöznek és ahogy az előzőm, előttem szólók mondták, több százezer ukrán ment ki az utcára, nem azért, mert annyira szeretik az EU-t, hanem olyan társadalomtól szeretnének megszabadulni, amely korrupt, és amely csak kevesek javát szolgálja és nem nyújt lehetőséget sokaknak, és az állam nem a állampolgárok szolgálatában áll. Ez az egésznek a lényege. Ha reálisak akarunk lenni, akkor gondoljunk arra, hogy itt a globalizáció, készen kell lenni a globális versenyre, és nem szabad szűk látókörűen csak a területi versenyre koncentrálni. Ez ugyanolyan fontos Oroszországnak, mint az EU-nak, és ezért kell sokkal szorosabban együttműködni. A fiatalok és sok más állampolgár is összeköttetésben áll egymással, nem lehet csak arról beszélni, hogy a TV propaganda áldozatai, hiszen a globális információ társadalmában élünk. Az EP képviselőknek szeretnék válaszolni. Lukcseva asszony beszélt a szélsőséges pártok hatásáról. Kiemelem, hogy a kormányt 371-es szavazat többséggel választották meg a radában, nagyon sok párt segítségével. Ezek a pártok a kormányban is a kormányban nincsenek mind képviseltetve, mert arra gondolták, hogy a következő választásokkor nagyobb befolyásuk lehet, ha nem tagjai a kormánynak. Elnök választások is lehetnek majd, és lehet, hogy a közeljövőben parlamenti választások is lesznek. Egy másik kérdés, megismétlem, amit már mondtam. Az állam és kormányfők, a külügyminiszterek álláspontja szerint mérhető szankciókról van szó, nem akarunk egy negatív spirál helyzetbe kerülni, csak jelet küldünk Orokországnak, és hogyha további negatív események következnek be, akkor további szankciókat is előrevetítettek az állam és kormányfők. Egyforma hatással van az orosz intervenció Ukrajnára. A stabilizációs erőfeszítések szükségesek, de van egy olyan folyamat, amely szerint, hogyha nem lesznek ott orosz csapatok, akkor ez az EU melletti álláspontot fogja erősíteni. Az USA keményebb, de neki könnyebb ezt megtenni, hiszen kevésbé fejlett gazdasági kapcsolatai vannak az USA-nak Oroszországgal és Ukrajnával. Vagyis a mi megközelítésünk más, viszont a politikai álláspont ugyanaz, a területi integritásról és a szuverenitásról van szó itt Ukrajna esetében. Konnek asszony elmondta, hogy jobban kellene előrelátni azt, hogy Oroszország hogyan alakítsa a politikáját. Komoly kérdés ez. Bár meggyőződésünk, hogy helyes politikát folytatunk, mégis orosz kollégáinkkal együtt kell működnünk, hiszen ők úgy érzik, hogy ez a politika Oroszország ellen irányul nem csak politikai, hanem gazdasági szempontból is végső soron mindannyian nyerni akarunk ebből a politikából. Dinamikus a megközelítésünk, és hiszünk a magánszektor erejében. Másik oldalon viszont van egy statikus megközelítés, a régi elkötelezettségekhez, ígéretekhez kapcsolódik, de ebben a helyzetben csak veszíteni lehet nyerni, nem, és ez igazi probléma. Éppen ezért mi a magánszektor kezdeményezéseiben hiszünk, viszont ezek jelen pillanatban korlátozottak. Elhangzott egy kérdés arról, hogy a vízum könnyítésből hasznosít, hasznosulnak-e majd az ukrán vagy krimi állampolgárok moldáviai állampolgárok, akik biometrikus útlevéle rendelkeznek, vízumentességben rend, részesülnek, és ez vonatkozik az ukrán állampolgárokra is, hogyha hasonló útlevelük van, függetlenül attól, hogy milyen nyelvet használnak. Ez volt a konkrét válaszom, Köszönöm. A politikai realizmus eh, a hatalommal függ össze. Hatalom és eh, vonzerő, vagy vonzás, de hogy lehet az EU vonzás eh, köréből részesülni, hogyan lehet azt hasznosítani, hogyha közben ott vannak az utcai megmozdulások, a geopolitikai megfontolások itt nagy szerepet játszottak, nem csak az EU vonzereje. Itt tartunk most. Balázs úr. Elhangzott egy sor kérdésre már a válasz. De ön is említett, elnök úr, a puha eszközök és a kemény eszközök eh, kérdéskörét. Az EU a puha erőben hisz. Egyrészt ugye ez a gazdasági realizmus is, ez diktálja, másrészt pedig mindez eh, társadalmi és gazdasági szempontból is vonzónak tűnhet. Nyilván részei szeretnénk lenni ennek a folyamatnak. Az EU-nak nincs szüksége olyan politikákra, amelyeket Oroszország folytatott annak érdekében, hogy magához láncolja a partnereit a Vámunióba. Az Európai Uniónak inkább ehhez képest eh, az a feladata, hogy ne kecsegtessen a korai belépés lehetőségével. Eh, az Európai Unió egy gazdasági modellt tud felajánlani, ugye a gazdasági erőről beszéltünk, és egy vonzó jövőt tud mutatni ezeknek az országoknak, valamint a modernizációt, egy olyan gazdasági modellt, amely a versenyképességre törekszik, illetve amely megfelel az egyre nagyobb versenynek, ami pedig az orosz gazdaságot illeti, egyre kevésbé nevezhető feltörekvő vagy dinamikusan fejlődő gazdaságnak. Legyen ez az oroszok baja, de a mi partnereinknek, keleti partnereinknek nyilván ez feltűnt, és ezért is e, mutattak érdeklődést az Európai Unióval ápolt szorosabb kapcsolatok e, iránt. Lupcseva asszony kérdésére válaszolva, aki azt mondta, hogy az Európai Unió hibát követett el, amikor a keleti partnerség politikáját elindította Oroszország kizárása, ami egyébként annak idején párbeszédet ajánlottunk Oroszországnak, az oroszok nem akartak erről beszélni egészen a közelmúltig. Oroszország ugyanakkor nagyon érdeklődött volna a háromoldalú párbeszédek iránt, ami azt jelentette volna, hogy Ukrajna, Oroszország és az EU beszélték volna meg közös ügyeiket, mi pedig úgy gondoljuk, hogy szuverén partnereknél nem így kell eljárni. Ukrajnának szerintünk nincs szüksége nagy testvérre, más partnerei részéről, mi eh, úgy gondoltuk, hogy Ukrajnával kétoldalú tárgyalásokra van szükség. Oroszországgal eh, mi hajlandóak vagyunk tárgyalni akkor, hogyha úgy vélik, hogy az ő érdekeiket is érinti. Eh, de külön jogokat Oroszország számára elismerni hibás lenne, paternalista megközelítés lenne, és követné a közel-külföld logikáját. Az, hogy az Európai Unió hogyan tudja segíteni a három keleti partnerét jelen körülmények között Ukrajna vonatkozásában azt mondanám, hogy születtek egyoldalú intézkedések, egyoldalúan bevezetjük a szabadkereskedelmi megállapodás intézkedéseit az elkövetkezendő hetekben. Eh, mielőtt eh, az egész, eh, az egész megállapodás hatályba léphet, de alapvetően lépünk az EU piac megnyitása irányába. Ezt az Európai Bizottság javasolta a parlamentnek is és a tanácsnak is. Emellett a szabályozói harmonizációt támogatjuk, nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy ez irreális nehéz terhet jelent ezeknek az országoknak a számára. Egész egyszerűen, ha az ő termékeik nem felelnek meg a műszaki egészségügyi intézkedéseknek, akkor szabadkereskedelmi megállapodással sem engedjük be ezeket a termékeket a piacunkra, nem engedhetjük be. Egy nagyon nagyvonalú technikai támogatási, segítségnyújtási, együttműködési programot, rendszert ajánlunk fel ezeknek az országoknak, a vámkedvezményeket, vámkedvezményeket ajánlunk fel nekik, melyek révén az Európai Unió területére tudnak exportálni termékeket. Moldáviának autonóm kereskedelmi preferenciákat javasoltunk, és Grúziának szintén egyoldalú előnyöket ajánlottunk a GS Plus rezsim keretében, tehát egyoldalúlag, egyoldalúlag hajlandóak vagyunk piacot nyitni. Köszönöm. Valóban ez az a rugalmasság, amiről tanúbizonyságot kell tennünk, és a valósághoz kell igazod, igazítanunk az eszközeinket. Az INTA szakbizottságból érkezett kollégánknak adnám meg a szót, hogy lezárja ezt a meghallgatást. Köszönöm, elnök úr! Jutottunk bizonyos következtetésekre, De egy dologra oda kell figyelnünk, ne késsünk el a javaslatainkkal. Ami Ukrajnában és a Krímfélszigeten történt, az azt jelenti, hogy bizonyos dolgoknak elébe kell mennünk, nem megvárni, amíg az oroszok lépnek, tehát bármi is történt most, többet ne történhessen meg. Köszönöm, hogy eljöttek, és ennek én is megkaptam ezt a lehetőséget, hogy itt beszélhetek önökhöz. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Colleagues, colleagues, I would ask those... Kedves kollégák, megkérném azokat, akik az ülés további részében részén nem szeretnének részt venni, azok halkan távozzanak, csendben távozzanak, mert nekünk viszont van még egy sor napirendi pontunk, és a végére kell jutnunk. Köszönöm. Said, I would uh, say, you know, that we go now to the, recon, uh, to the... Következik. A tanácshoz intézett ajánlások az EU-Japán stratégiai partnerségi megállapodással kapcsolatban, illetve azok tárgyalásával kapcsolatban. Megadom a szót Peterle úrnak. Peterle úr. Hvala lépa gospod eh, predsednik jaz sem vesel da smo prišli do te faze ko smo uredili naš odnos sporazuma in bi se rad zahvalil poročevalcem v senci Nagyon örülök, hogy erről a fontos megállapodásról beszélhetünk, és köszönöm az árnyékjelentéstevőknek is a kompromisszumokat, nyitott voltam bármely olyan módosító előtt, amely a jelentés jellegéhez illeszkedett. Elfogadtam azokat a módosításokat, amelyek erősítik a jelentést, és világos ajánlásokat tartalmaznak a tárgyaló felek számára. Viszont elleneztem azokat a módosításokat, amelyek a jelentést megterhelték volna a múltbeli eseményekkel, vagy azokkal a feltételezésekkel, hogy mi történt volna akkor, ha. Nem a múltról van szó, hanem arról, hogy tárgyalási mandátumunk legyen, egy hosszú távú stratégiai partnerség a célunk. Erre van szükség, a béke, a stabilitás és az együttműködés a kulszavak, és nagyon örülök, hogy ez a jelentés erősíti ambícióinkat a megállapodást illetően, és új együttműködési területeket nyit meg, ez látható a módosításokból is. Örülök annak, hogy fontos nyilvános nyilatkozatot tett a e, miniszterelnök a kapcsolataink folytonosságáról, figyelembe véve a részletkérdéseket. Dél-Koreában nagy megkönnyebbülést jelentett mindez, és e, sem kétoldalú, sem regionális összefüggésben nincs szükség a szóbeli módosításokra, ami a történelmi revíziót illeti. Két kompromisszumos módosítást szeretnék javasolni. Az egyik az földrajzi jellegű tisztázás, a másik pedig politikai. Szerintem nincsen arra szükség, hogy további részleteket adjak a, arról, hogy az úgynevezett linkics kapcsolat kérdésről mi a, az álláspontunk. A tárgyaló feleknek olyan megfogalmazást kell keresniük, amely elfogadható, helyén való, és mindkét fél számára meghatározza, hogy milyen kapcsolatok jönnek létre közöttünk, és hogy függ mindez össze. Több időt nem vennék igénybe, elnök úr, köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Furcsa helyzetben vagyok, mert árnyék jelentéstevő is vagyok, és senki nincs itt a frakciómból, úgyhogy időnként ebben a minőségemben is meg kell, hogy nyilatkozzak. Egyetértek a véleménye, Mint tudják, az összes fél, a múltat akarja újra értelmezni, és hogyha a jövő felé haladunk, arra mutatunk, akkor a valós múltat kell itt jeleznünk, leírnunk, ezzel le is zárom. Egyetértek egyébként az előadóval, Lutikoffer úr kap szót. Köszönöm, köszönöm az előadónak, Peterle úrnak is a munkáját. A megbeszéléseink során ő a mi megjegyzéseinket is magáévá tette, sikerült megállapodnunk, és éppen ezért kiemelnék néhány pontot, olyan pontokat, amelyek külön fontossággal bírnak számunkra. Az első, az egyes módosítás, a nőkről van szó itt. Az az érzésem, hogy több frakció ezt majd támogatja, de a Peterle úr és az elnök úr azt mondta, hogy a helyzet megváltozott, mert a japán miniszterelnök nyilatkozatot tett erre vonatkozóan. Ezt meg fogom vizsgálni. A Comfort Womenről van szó, és nem biztos, hogy ugyanerre a következtetésre jutok. Még most is úgy gondoljuk, hogy ez a kérdés annyira kényes, hogy az EP jobb, ha ezt megemlíti, és nem kerüli el a másik, az ötös módosítás remélem, hogy még mindig támogatottságot kap az a gondolat, hogy kiterjesszük az együttműködés hatáját. Ne csak a nukleáris energia békés felhasználásáról beszéljünk. Szerintem ez a mondat ezen kapcsolaton belül esetleg úgy tekinthető, mint egyoldalú vélemény. Itt szeretnénk a hatályt megváltoztatni, majd pedig a 30-as módosítás kiemel valamit, ami aggodalmat jelent mindkét fél számára, mégpedig átfogó válasz a globális klímaváltozás kihívására. Én ezt a kiegészítést mindenképpen javaslom. A kettes szóbeli, bocsánat, az egyes, kettes szóbeli, négyes, tizenkilences szóbeli és a 10-től 35-ös szóbeli módosítás itt megpróbáltuk az eredeti nyelvezetet megváltoztatni azért, hogy más kollégák is könnyebben csatlakozni tudjanak ehhez a gondolathoz, ügyhöz. Peter Le úr. Köszönöm, Nem beszéltem azokról a módosításokról, amelyekben sikerült megállapodni. Fukushima-ról sem beszéltem, és más az atomenergiával kapcsolatos kérdésekről sem, az erre vonatkozó módosításokról, ahol az atomenergia békés felhasználására utaltunk. Remélem, hogy sikerül majd megállapodásra jutni azon módosítást illetően, amelyel kapcsolatosan még különbségek vannak, de az új események fényében szerintem sikerülni fog. Szóval, Franka úr. Nos, ahogyan Péter Le úr elmondta, a néppárt részéről az a, részünk, az a véleményünk, hogy ezen jelentésnek a jövő felé kell tekintenie. Attól kezdődően, hogy Japán konstruktív, hasznos partner az EU számára, meg kell találnunk a megfelelő megfogalmazásokat, hogy a bilaterális kapcsolatok fejlesztését támogassuk, más politikai kereskedelmi tárgyalásokkal együtt. Itt a nemzetközi szintér más partnereiről szó, is szó van, mint Kanada, új-Zéland, Ausztrália és a Mercosur országai. Fontos tehát a lehető legjobb feltételeket elérni az EU, illetve Japán szemére ezen megállapodás keretei között is. A felkelő nap országával úgy szintén. Úgy vélem, hogy az Európai Unió számára fontos a demokratikus záradékra felhívni a figyelmet, amely a parlament kötelezettségvállalását tükrözi az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tekintetében. A jelentéstevőnek meg kell találnia egy olyan megfogalmazást, amely ezt az akadályt meghaladja, természetesen úgy, hogy ne mondjunk le hagyományainkról. Itt szó van arról is, hogyha megtegyük a megfelelő utat, akkor ezt az akadályt biztosan meg tudjuk haladni. Mindenféleképpen gratulálnék Peterle kolléga kiváló munkájához, és bizakodó vagyok, hogy a jelentést majd szíves többség támogatja a szakbizottságban. To the next item on our... Köszönöm, megyünk a következő napi rendi pontra. A tanács számára tett ajánlások az ENSZ 69. közgyűlésével kapcsolatban. Lambsdorff úr nincs itt, Mates asszony kap szót. Thank you very much, sir. Um... Köszönöm, elnök úr. A, az ajánlások szerzője, Lambsdorff kollega előkészített egy állásfoglalást, és tárgyalt a többi frakció árnyék előadójával arról, hogy milyen kompromisszumos módosítók lehetségesek. Én úgy tudom, hogy ezek a módosítók köröztetve lettek, és nyilván meghallgatjuk, hogy mit szólnak ezekhez a kollégák. Emellett szeretném még felhívni a figyelmüket arra, hogy van két vagy három szobeli módosító, amelyeket Lambsdorff úr szeretne benyújtani. 15-ös módosító, Scholz módosítója. A, a female helyett a women szót szeretné e, betenni, ami elegánsabb angolul, illetve a 22-es módosító, ahol is az eredeti A ponttal szeretnénk egyesíteni a módosító szövegét, amely így hangzana ezt követően, tehát A pont, aktívan támogatja a specifikus follow a nemzetközi és nemzeti szinten megvalósuló jogállamiságnak, valamint fel tárná, hogy a jogállamiság mi módon kapcsolható a 2015 utáni milleniumi fejlesztési célok megvalósításához, és ennyi. Tehát egy magyarázata lenne ez az A, az eredeti A pontnak, illetve Stier kollega 51-es módosítóját szeretném még eh, a Q ponthoz hozzácsapni, valamint eh, a 64-es módosítót eh, is egy kicsit megváltoztatná, amely Munizasszony módosítója. Kollégák, amennyiben ehhez hozzá szeretnének tenni valamit, akkor azt meghallgatjuk. Amennyiben nem, akkor a terveknek megfelelően lesz megszavazva a szöveg, vagy lesz a szavazás a szövegről szóbeli módosítókkal együtt. Szalafranka úr következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm uh, Nájtsz asszonynak ezt a beszámolót, amit Lambsdorff úr helyett, egy asszony hely, úr helyett ejtett meg. Szintén szeretnék gratulálni az árnyék jelentéstevőnek, illetve jelentéstevőnek a frakcióm részéről, azért is, amennyi, amiért nagyon készségesen tárgyalt a kompromisszumos módosítókról. Préda úr véleménye szerint széleskör egyetértés uralkodik a politikai frakciók között a prioritások meghatározását, illetően az ENSZ közgyűlést, illetően, és ebből a szempontból úgy véljük, hogy a prioritások meghatározása világos és pontos ajánlás formáját dönt, ölti majd, amelyek kifejezik a számunkra fontos témákat. Nos, néhány megjegyzés, specifikus pontokat illetően mindenkit elmondanám, hogy szerinte nagyon fontos az elfogadott ajánlások végrehajtásának ellenőrzése, ami a békes biztonság fejezetet illeti, nagyon fontos szerinte a hangsúlyt arra a szerepre helyezni, amelyet ezen pontoknak az játszaniuk kell Ezen túlmenően hangsúlyt helyez a védelmi felelősség kérdésére is. Ami az EU és az ENSZ közötti viszonyt illeti, árnyék tevünk, felhívja a figyelmet annak fontosságára, hogy rövid és középtávon az ENSZ BT megújult e NSBT keretében nem csupán az EU részéről az a fontos, hogy egységes hangon szólaljon meg, hanem az is, hogy kapjon helyet az ENSZ kibővített biztonsági tanácsában, kapjon saját helyet. Azt kérjük tehát, hogy az 57-es módosítót Milamon részéről támogassák, ami pedig a 2015 utáni fejlesztési célokat illeti. Az árnyék jelentéstevőnk egy módosítót nyújtott be, melynek célja az, hogy ki kell emelnünk, hogyan cselekedjen az EU egy széles körű keretben, 2015-öt követően világos végrehajtási kritériumok alkalmazásával, amelyek számításba veszik a fenntarthatóság különböző témaköreit. Van aztán még egy pont, amely ezen prioritások finanszírozását illeti a 2015 utáni időszakot illetően. Nos, Préda kolléga szerint a P bekezdésben kifejezett álláspont az állásfoglalásban azt a benyomást keltheti, hogy az EU vonakodik finanszírozni ezeket a célokat. Ezzel szemben a tanács, a 2015. decemberi tanácsi végkövetkeztetések világosan megmutatják, hogy az EU igenis, hogy hajlandó kötelezettséget vállalni a fejlesztési alap mellett anélkül, hogy különleges vagy túlságosan sok feltételt határozna meg. Préda úr álláspontja tehát az, hogy Lambsdorff jelentéstevőtől azt kéri, hogy az 50, a 49-es módosítót támogassa, amely kifejezi a tanács ezen ö, szándékát a 2015 utáni ö, finanszírozást illetően. Maria Muniz, who is the shadow rapporteur to this uh, report. Nos, interjút. Szeretném akkor fel ismertetni azt, ami, amit én most hallottam a kollégától korábban. A frakciónk is benyújt egy sor módosítót. A nőjogokkal kapcsolatos összes módosítót támogatjuk. A 42-es, 43-as módosítóról van szó, valamint a 44-es módosítóról mi úgy gondoljuk, hogy eh, a nők jogai az ENSZ összes tevékenységéhez kötődnek, és eh, a klímamenekült definícióját is hasznosnak tartjuk, ami Szíriát életi Egy független nemzetközi bizottság, vizsgálóbizottság létrehozását támogatjuk, amely kivizsgálná az emberi jogi jogsértéseket, és eh, Emellett felszólítunk arra, hogy a bűnösök kerüljenek bíróság elé. Neitz asszonynak adom meg a szót, aki lezárhatja ezt a témát. Köszönöm a kollégáknak azt, amit, mindazt, amit elmondtak. Préda árnyék előadó a 49-essel kapcsolatban egy konkrét terjesztést adott elő, én nem tudok válaszolni a módosító benyújtója helyében, sem igennel, sem nemmel, majd erre visszatérünk, és én megköszönöm minden kollégának a hozzászólásokat. Köszönj, és a szavazás pedig remélhetőleg rendben meg fog történni. Én is, mondja az elnök. Menjünk tovább, következő napi rend következik, következő napi rendi pont következik. A napirend szerint a tanácshoz és a bizottsághoz intézett ajánlás lett volna Irán témájában, de mivel Maria Munyész kollega nincs itt, ezért ezt eh, halasztanunk kell, illetve úgy kell szavaznunk, hogy előtte nem beszéltük meg, mert nincs itt a raportőr. Sekkasszony árnyék előadó Szalafranka úr kap először szót, vagy én? Köszönöm. Csak eljárási szempontból kérdeznék rá. Nem tudhatnánk meg előbb, hogy egy raportőr hiányzik, mert én azért jöttem erre az ülésre, hogy beszéljünk az iráni anyagról, mert ezek az ajánlások szerintem fontosak. Én meg tudom érteni, hogy másnak fontosabb dolga van, de én azt gondolom, hogy kollegiális lenne, amennyiben korábban megtudhatnánk, hogy egy kollega nem érkezik. E, önnek igaza van, ugyanakkor mi pedig a valósághoz kell, hogy hozzáigazítsuk az életünket. Szalafranka úr! Köszönöm, elnök úr! Sáke asszonynak teljes mértékben igaza van. És szeretném hozzáfűzni, hogy nem tűnik számomra túlságosan helyesnek az az eljárás, hogy úgy készítsük elő a holnapi szavazást, hogy nem tartunk előtte szavazást. Én ezt nem tudom elfogadni politikai frakcióm árnyék jelentős tevőjeként. Az álláspontom pontom ez a helyzet álláspontom ez, és itt vannak a többi politikai frakciók részéről is a kollégák. Azt hiszem, hogy nem helyes úgy szavazni, hogy nem tartunk előtte vitát. Sajnálom, hogy nincs itt a jelentéstevő, de szerintem enélkül is vitázhatnánk, és még inkább sajnálatosnak tartom, hogy nem jelölt ki senkit helyettesítésére. Ha az elnök úr úgy dönt, hogy nem vitázhatunk, akkor holnap nem szavazhatunk, mert ez azt jelenti, hogy az eljárásjogi szabályokat elfogadhatatlan módon módosítjuk. Sáke asszony elmondta, hogy ennek megfelelően szerveztük volna a munkánkat, ha ezt tudjuk, mindenki az elnyék jelentéstevőjét megfelelő rendelkezések értelmében helyettesít ilyen esetben, tehát teljes mértékben elfogadhatatlan számomra ez. Tehát, hogyha holnap szavazni akarunk, akkor máshogy kell eljárnunk. Nem lehet úgy szavaznunk egy jelentésről, hogy azelőtt megfelelő vitát le nem bonyolítanánk. Ha jól tudom, az árnyék jelentéstevők összeültek, erről a jelentésről tárgyaltak, és ha jól tudom, van valamilyen megállapodás erről. Politikai értelemben a terület egy részét lefettük, de megvitathatjuk, ön is elmondhatja a véleményét, és Selke asszony is, a, annak ellenére, hogy nincs itt az előadó, hogyha akarják, rendben, aztán ezt átadjuk a az előadónak, megismeri az álláspontokat, és ez az egyetlen kiút, mert különben nem tudjuk ezt elvégezni ezen mandátum alatt. Nem a mi frak, nem arról van szó, hogy melyik frakció írja ezt a jelentést, hanem maga a téma fontos Irán. Mindenki tudja, hogy kényes helyzetben vagyunk a tárgyalásokat illetően, és ez lenne a kompromisszum, hogyha ezt önök elfogadják. Szalafranka úr. Elnök úr, pontosan ezt mondtam, azonban abból az előfeltételezésből kell kiindulnunk, hogy demokratikus szervezeten belül dolgozunk, mint például ez a szakbizottság. Hát hihetetlennek jó dolog az, hogy az elnyékjelentéstevők összeültek és egyetértésre jutottak, de ez nem azt jelenti, hogy kihagyhatjuk a vitát, amiben a szakbizottság összes tagjának, illetve a parlament összes tagjának részt kell tudnia venni. Hiszen, hogyha minden egyes jelentés kapcsán így járnánk el, akkor igencsak sok munkát megtakarítanánk, hogyha csak az elnyékjelentéstevők jutnának egyetértésre, és a főjelentéstevő, jelentéstevő tehát, hogyha ön azt akarja, hogy szavazunk erről a jelentésről, akkor elengedhetetlen erről ma vitáznunk, hogy a kollégák kifejthessék véleményüket, és úgy tűnik, hogy az ön javaslata is ez volt. Oh, I think you know that we should start discussing, Mr. Pontosan erről van szó, csak akkor kezdjük meg a vitát. Ügyrendi kérdés. Árnyék jelentéstevők. Kromberg asszony, Ön árnyék jelentéstevő, tehát öné a szó. Köszönöm. Örülök annak, hogy lefolytatjuk ezt a vitát. Először is jó magam és a frakcióm üdvözöljük ezt a jelentést. A tárgyalások folynak, Eston asszony éppen a közelmúltban járt Iránban. A jelentés ne vegyen figyelembe semmi olyan elemet, amely a tárgyalást még nehezebbé teszi. Rohani úrnak lehetővé kell tenni az, hogy végleges megállapodás jöjjön létre, például hagyjuk itt a tárgyalásra például a dúsítás kérdését hogyha a kapcsolatokat bővíteni akarjuk Iránnal, akkor az EU iráni kapcsolatok stratégiáról kell beszélni, és reménykedjünk a végső megállapodásban. Az EU-nak ott kell lennie Iránban, nagyon sok kereskedelmi delegáció már járt ott, kulturális cseréket szorgalmazunk azért, hogy jobban megértsük egymást, és azt, hogy a az utca embere mit is gondol az Európával való együttműködésről. Delegációt kell küldeni minél hamarabb Iránba. A AFET elnökét megkértem, hogy küldjön egy levelet arról, hogy a delegáció minél hamarabb szeretne elutazni, és legyen erre pénzügyi fedezet. Második pont, a jelentés részletesen nem foglalkozik az emberi jogi kérdésekkel és azokkal a személyekkel, akik esetében megsértették az emberi jogokat, de emberi jogi párbeszédet kell kezdeni. A Nobel-díjas már jelezte, hogy a vitának ez kell, hogy legyen az előfeltétele támogatom az emberi jogi párbeszédet Iránnal, a különböző cseréket, és a delegációnak szabad utat kell adni. Ez feltétlenül szükséges. Köszönöm. Szala Franka urat kérdezem, hogy hozzá kíván-e szólni. Elnök úr, el kell mondanom, hogy politikai frakciónk jelentéstevője nem tud jelen lenni fontos kötelezettségvállalásai miatt a választásokkal kapcsolatosan. Szeretném kiemelni, hogy a néppárti módosítók célja az, hogy nyissunk Irán felé az emberi jogok, illetve az alapvető szabadságjogokhoz kapcsolódó feltételek függvényében. A politikai frakciónk elnyékjelentéstevője támogatni kívánja a ö, módosítók nagy részét. Úgy vélem, hogy ö, nincs értelme, hogy ö, helyette kifejezem véleményem számos módosítóval kapcsolatosan. Nem fogom ezt megtenni, tekintet arra, hogy nincs jelen a jelentéstevő. Köszönöm. Köszönöm, Saka asszony. E, Szeretném elmondani, hogy igen csalódott vagyok az események ilyetén alakulása miatt, de azt gondolom, hogy holnap mégis szavaznunk kell, mert eh, ebben a ciklusban eh, ezt meg kell tennünk. Ami a, az EU-Irán stratégiát illeti, illetve az arra vonatkozó ajánlásokat, eh, az én véleményem a, tükrözi a tavaly decemberi látogatásunkat is, ahol láttuk, hogy milyen lehetőségek vannak a nukleáris tárgyalások műszaki eh, vonatkozásain kívül, amelyekbe ugye a képviselőknek nincs szólásuk, ráadásul komolyan kitértünk az emberi jogokra is. Én eh, a nők jogához, a eh, szólásszabadsághoz, beleértve a sajtószabadságot, illetve a az igazságszolgáltatás szerepét emelném ki, gyakran a vádlottak nem kapnak ügyvédet, és nagyon gyorsan lezavarják a tárgyalásokat, és igen hamar hoznak halálos ítéleteket. Emellett megvizsgáltuk az afganisztáni helyzetet, és azt is, hogy, hogy mit vár, mi várható a jövőben. Látjuk, hogy az Európai Unióba Iránon keresztül Afganisztánból beáramló kábítószer kérdése egy súlyos kérdés, és ott meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudunk együttműködni. De azzal a feltétellel, hogy az így azonosított és letartóztatott eh, gyanúsítottakat európai segítséggel nem lehet bitófára juttatni. Ez az együttműködési eh, nyilatkozatunkban világos kell, hogy legyen. E, ilyen jellegű indirekt hozzájárulás e, a halálos ítéletek végrehajtásához európai részről elképzelhetetlen. Közös felelősségünk van Afganisztán jövője iránt, mi történik, miután a nyugati csapatok onnan távoznak. Tudjuk azt is, hogy Iránba is érkeztek millió számra afgán menekültek, és tudjuk, hogy ezek igen kiszolgáltatott helyzetben élő emberek. Beszéltünk a diákcseréről, illetve kulturális együttműködésről és egyéb közös ügyeinkről. Azt, abban is megállapodtunk, hogy a legjobb lenne ennek érdekében létrehozni egy EU képviseletet. Az ott működő nagyköveteink is azt mondták, hogy egységes fellépés komolyabb eredményeket hozhat, mint hogyha külön-külön tárgyalnak ilyen kérdésekben a tagállamok. Láttuk, hogy van egy nyitási politika, itt különösen a nukleáris technológia területén. Ezt a nyitási politikát ki kell használnunk, anélkül, hogy a naivitás hibájába esnénk. Erről beszéltünk. Az Európai Unió tudatában van annak, hogy Irán egy nagyon kemény partner. A szíriai polgárháborút minél előbb be kell fejezni, mert iszonyatos szenvedéseket okoz több millió embernek, megint csak beleértve kiszolgáltatott embereket, gyerekeket és nőket is. Irán sajnos itt egy nagyon negatív szerepet játszik, a Hezbollahhoz hasonló terrorszervezeteket támogat, ezek pedig fenntartják ezt a háborút. A régióban a terrorveszéllyel kapcsolatos fellépés, valamint az atomfegyverek ügye, a nukleáris kérdések olyan kérdések, amelyek ezeket az irániakkal a jövőben is napirenden kell tartani. Remélem, hogy egy közös nyilatkozat lesz lehetséges azzal kapcsolatban, hogy hogyan működhet együtt Irán és az Európai Unió. Egy reális, pragmatikus stratégiára van szükségünk, hol léphetünk előre. Kábítószerkereskedelem, szíriai polgárháború, menekültek ügye, és azt gondolom, hogy ezen kérdések fényében is ö, mindenképpen meg kell ejtenünk a holnapi szavazást. Tenok úr következik. Köszönöm, elnök úr. Az én frakcióm kicsit óvatosabban lép fel illetve óvatosabb az iráni politikával kapcsolatban Román, Rohaninak még bizonyítania kell. Persze ha kaptunk jó hírt, és jó lenne, hogyha jó hiszem, olyan tárgyalnának, de lehet, hogy csak az időt húzzák a genfi tárgyalások tehát jó dolognak számítanak, amennyiben ténylegesen hozzájárulnak a nukleáris programjuk leállításához, akkor az nagyon jó lenne, de itt még nem dőltek el ezek a kérdések. Vannak fenntartásaink azzal kapcsolatban, hogy Iránt a szíriai ügyekbe teljes jogú partnerként kezeljük, mert az túlságosan legitimizálná a szerepüket ebben a tragikus polgárháborúban, és vannak fenntartásaink azzal kapcsolatban is, hogy egy teljes jogú delegációt most lenne értelme nyitni Teheránban. Ennek alternatívája lehet egy diplomata vagy ügyvidő, ügyvivő ott állomásosztatása, de én azt gondolom, hogy egy teljes jogú delegáció nyitását Irán kihasználná, és azt mondaná, hogy elképesztő emberi jogi viselkedésük ellenére is elfogadjuk őket, mert annak ellenére, hogy fiatalkorokat végeznek ki, szexuális kisebbségekhez tartozó személyeket végeznek ki, tehát éppen ezért mi tartózkodni fogunk. Vidal Quadras úr következik. Azt gondolom, hogy óvatosan kell eljárnunk, amikor ajánlásokat teszünk az Iránnal kapcsolatos követendő EU stratégiára. Megvan a Genfi megállapodás, novemberben megszületett, 2013 novemberében, ez egy jelentős lépés volt, de, ahogy azt egy sor módosító is mondja, Tune Kellen és én magam, valamint frakcióm néhány más tagja is azt mondja, hogy ez az ország továbbra is megsért egy sor SBT határozatot, illetve a atomfegyverekkel kapcsolatos, atomfegyverek terjesztésével kapcsolatos szerződés megállapodást is megsérti. Tehát szerintünk egy átfogó és reális megállapodásra van szükség. Igaz az, hogy Irán tavaly szeptemberben néhány lelkiismereti foglyot szabadon engedett, ez azonban nem szabad, hogy elterelje a figyelmünket a kínzásokról, kivégzésekről, amelyeknek különösen a politikai aktivisták és a kisebbségek az elszenvedői. Nagyon nagy mértékben megnövekedett a kivégzések száma, amióta az úgynevezett mérsékelt rohani hatalomra jutott. Az idei év első két hetében 40 embert akasztottak fel. Ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy az Irán adjon egy vízumot az ENSZ emberi jogi raportőrének, hogy beutazhasson és ez egy nagyon fontos kérdés. Ebedi Nobel békedíjas asszonynal találkoztam, és ő maga is mondta, hogy emellett a követelés mellett álljunk ki. Hogyha az ENSZ iránügyi emberi jogi raportőrét nem engedik be az országba, hogy ott nézze meg az eseményeket, akkor egyáltalán miről beszélünk? Mert a kompromisszumos módosító azt mondja, hogy mi támogassuk a külön megbízott a speciális raportőr munkáját. Ugyanakkor ez egy elég ködös megfogalmazás, mert ehelyett nekünk azt kellene mondanunk, hogy azt kérjük az iráni rezsimtől, hogy a raportőrnek adjon, egy, adjon vízumot, beutazási engedélyt, hogy Iránban vizsgálhassa ki ezeket a problémákat, mert különben nem érünk el semmit, és nincs értelme a munkánknak. Az a javaslat, hogy Iránt engedjük a Szíria ügyi tárgyalóasztalhoz, téves, mert a probléma nem lehet a megoldás része. Valójában nekünk éppen, hogy el kell ítélnünk Iránt, amiért támogatja az Assad rendszert. Tehát, ha nem óvatosan járunk el, az nem lenne bölcs. Van egy ideiglenes megállapodás, meg kell várnunk, hogy Irán végrehajtja-e azokat a rendelkezéseket, és átláthatóbbá teszi-e a, ezeket a kérdéseket. Köszönöm, Sir Robert. You, you didn't. Ön nem akar hozzászólni? Akkor az én információm nem volt helyén való. Maria kolléganőm néhány pontot eljutatott hozzám, ezeket felolvasom. Három fő kérdésről van itt szó. Az egyik az, hogy a frakciónk a 73-as módosítás ellen szavaz, amely törli az, hogy induljon EU delegáció Teheránba Néhány frakció között véleménykülönbség volt, ezeket Mariának átadták. 156-os módosítás az interparlamentális látogatásokat feltételekhez köti, a civil társadalommal való találkozásról lenne szó, de közben a szerző úgy érzi, hogy ez nem produktív. A 20-as, 22-es módosítása néppárt részéről az ENSZ határozat megemlítését nem tartja hasznosnak, hiszen ugyanazok a biztonsági tanácsi tagok most tárgyalnak Iránnal, és eltérő értelemben, mint ahogy a határozatok szólnak. Ezt szerette volna Mária közölni, ami az álláspontokat módosítást illeti, és holnap lesz a szavazás, akkor születik majd döntés. Köszönöm, most pedig áttérünk a következő jelentésre. Ójoland asszony jelentése, aki sajnos nincs jelent, de Watson asszony úr fogja átvenni a szót, helyette köz, vízum restrikciók, szigorítások orosz tisztségviselőkkel szemben a Szergej Magnitsky ügy miatt Magnitsky, Krím, stb. Ez a helyzet, öné a szó, Watson kollega. Köszönöm, Krisztina Oyland kolléganőm sajnálja, de nem tud ma jelen lenni, viszont a múlt héten Strasbourgba kapcsolatba lépett az árnyék jelentéstevőkkel, és most úgy gondolom, hogy szavazásra bocsáthatjuk ezen a héten az ajánlásokat. Úgy tűnik, hogy általános támogatottsága van a az ajánlásnak a névlistával együtt, de a szocialisták ezt valószínűleg nem fogják támogatni. Ennek a frakciónak egyik kiemelkedő képviselője éppen elhagyta a termet, majd meghallgatjuk őt később. Üdvözlöm Bill Browder úr jelenlétét a Heritage Capital-től, ő Magnitsky úr egyik ügyfele, és hosszú elszánt kampányt folytatott azért, hogy igazságot szolgáltassanak valamilyen módon Szergei Magnitsky családjának. Ami a hátterét illeti a jelentésnek, az egy ajánlás. Én az én irányításom alatt, ez 2012-ben került ez terítékre, a restriktív intézkedésekről van szó az Unió részéről, és 2012. októberében az első ajánlást elfogadtuk arról, hogy közös vízum korlátozást vezetünk be azon orosz tisztségviselők ellen, akik a Szergei Magnitsky ügyben érintettek. Ezzel egyetemben egy hasonló kezdeményezés is született az USA-ban, utazási korlátozások bevezetése ugyanezen tisztségviselők, hivatalnokok ellen, és azok ellen, akik visszajönnek az emberi jogokkal Oroszországban. A 2012-es októberi ajánlásban felhívtuk a tanácsot arra, hogy állítsák össze a listáját az érintett orosz tisztségviselőknek, és vízum megtagadási intézkedést tegyenek, de a tanács és a főképviselő sajnos adekvát módon nem válaszolt a kérésünkre. A külügyi tanács ülésére nem tűzték ezt a, fel ezt a kérdést, és nem is kapott a parlament választ. Éppen ezért Krisztina kolléganőm támogatja azt, hogy ismét a szakbizottság tárgyalja ezt a kérdést, és a plenárison legyen egy következő szavazás, és a lista is hozzá legyen fűzve az ajánláshoz. 31 néhány név van ezen a listán, egy kompromisszum is, az egyes D bekezdésben a következő módosítást ajánlja Krisztina, ezt megkapták. 2012 a 2012-es elszámoltathatósági törvény szabálya szerint többek között a következő orosz állampolgárokat egy vízummegtagadási listára vegyük fel, stb. Ez a megállapodás egyébként a tanács számára lehetővé teszi a további módosításokat, és azt is, hogy újabb neveket fűzzenek a listához. 16 egyénről van szó, akik az USA vízummegtagadási listáján is szerepelnek, és 16 más szeméről ők pedig a posztumusz tárgyaláson vettek részt, vagyis ezzel kapcsolatosan léptek Magnitsky és családja ellen. Néhány politikai megjegyzésem is van a kezdeményezéshez, elnök úr. Elismerjük azt, hogy a tanács és a tagállamok inkább, mint az EP képezik azokat a testületeket, amelyek a vízum megtagadásról döntenek, ez így szerepel a szerződésben, de nekünk reagálni kell, és a tanácsnak reagálnia kell, és legalább az ajánlásainkra, hiszen ez inkább szimbolikus cselekedet, de szerintünk fontos. Be kell bizonyítani, hogy a bűncselekményt elkövetők, azok, akik megsértik a törvényeket, nem szabad, hogy az EU-ba beutazhassanak, itt töltsék a szabad idejüket, vagy egyéb ügyekben utazanak ide. Egyrészt a tanácsnak meg kell szívlelni ezeket az ajánlásokat, komolyabban kell venni ezeket a főképviselőasszonynak is, másodszorban pedig az Orosz Föderáció irányában kifejtjük azt, hogy szolidaritást vállalunk az érintettekkel, és elítéljük azt a bűnbandát, amelyik a Kremlben uralmon van. Köszönöm, Szalafranka úr. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm Watson képviselő úrnak is, hogy Újaland asszonyt helyettesítette és bemutatta a jelentést. A néppárti frakció nevében elmondhatom, hogy hosszabb ideje támogatjuk ezen téma napirendre helyezését. Az EU-nak világosan kell cselekednie. Itt tehát az egyetlen kérdés az, hogy a parlament fel akar-e venni erre a listára számos személyt, vagy ezen kérdés eldöntését a miniszterek tanácsára hagyja. Ennyi jelentéstevőnk a jelentéstevőben megállapodott abban, hogy ezt a 32 személyt felveszik a listára, pontosítva azt is, hogy ezt a listát majd felülvizsgálhatja az a szer, intézmény, amely véglegesíti a ö, listát. Tehát a Watson úr a elmondottak értelmében járunk el. Lok Birler asszony. Thank you. I would also... Köszönöm. A zöldek nevében szeretném elmondani, hogy támogatjuk az ajánlást. Talán azon is gondolkodni kellene, hogy milyen szankciókról döntöttek ma, hiszen hasonló szankciókat kérünk mi is a Magnitsky ügyben, mint amilyeneket a krímmel kapcsolatos ügyben. Köszönöm. Grem úr. Köszönöm, elnök úr. Tudjuk, hogy a tanács ma döntött arról, hogy utazási korlátozásokat és javak befagyasztását döntött el azok ellen, akik alássák vagy fenyegetik Ukrajna függetlenségét, szuverenitását, területi integritását. A kérdés az, hogy ugyanazokról a személyekről van-e szó a Szergej Magniszki ügyben. Nem, ez munkamegosztás, mondja az elnök úr. A vita e, elején már szó volt erről, és ez releváns. Köszönöm. Holnap fogunk szavazni, most pedig az utolsó napirendi pontunkhoz érkeztünk. Krisztóf Licek jelentése, megállapodás az EU és Grúzia között, és mivel nincs módosítás itt, szinte, így nincs is szükség vitára. Holnap fogunk szavazni erről is. Holnap 9 óra 15-kor kezdődik a szavazás. 9.15-kor. 9.15, ez azt jelenti, hogy 9-kor mindenkinek már fel kell készülnie a szavazásra, és 9.15-kor elkezdünk szavazni. Akkor az ülést berekeztem, holnap találkozunk, hölgyeim és uraim. Köszönöm a jelenlétet.